Propongo che si cominci la nostra seduta. Javaslom, hogy kezdődjön el az ülés. Elkezdhetnénk, kedves kollégák, a munkát? Eh, questa mattina cominciamo i lavori della commissione. A mai napon a mai napon egészen. One English or two, one or two. Eh, cominciamo, dicevo, il nostro lavoro. Ott tartottam tehát, hogy a mai napon egy egészen rendkívüli módon kezdjük a munkát, egy nagyon érdekes formációban. A fiatalok képviselőivel fogunk találkozni. Őket, a, ugye az angol az egyes csatornán jön, igen. Nem, kettes, mondja a titkár. E dicevo, gli ospiti che abbiamo questa mattina sono ragazzi. A vendégeink olyan fiatalok, akiket a kollégáik, barátaik, egyéb fiatalok választottak ki egy Strasburgi eseményen tavaly májusban, amikor is több mint 6000 fiatal gyűlt össze, I-nak hívták ezt az eseményt, European, European Youth Event. A fiatalok hosszasan tanácskoztak, jobb Európát szeretnének létrehozni, és az ezzel kapcsolatos gondolataikat vizsgálták meg, tanácskoztak erről. Jelenleg ezen a héten zajlik mindennek a nyomon követése, amikor is ezek a fiatalok eljönnek ide a szakbizottságokba, és elénk tárják azokat az elgondolásokat, amiket ott fogalmaztak meg Strasbourgban. Azt hiszem, hét nagyon sok szakbizottságban ellátogatnak, a kultban is voltak, az ITRE-ben is, a digitális társadalomról is beszélnek a fiatalok. Ha jól tudom, nagyon jól sikerültek az eddigi találkozók, és mi is érdeklődéssel hallgatjuk a fiatalok elképzeléseit, gondolatait. Olyan kérdésekben, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. Most bemutatom a vendégeinket. Még megvan, megvan még a életrajzuk is, úgyhogy kicsit már ismerjük őket. Tudjuk, hogy az összes fiatal nagyon érdekli a, az, az Európai Unió. Osiris Öppent mutatom be először, aki holland, Patrick Henrik, ír, Alexandra Klucska, aki lengyel, remélem jól ejtettem a nevét, ők hárman vannak itt most a mi szakbizottsági ülésünkön, megtartják, meg fogják tartani a hozzászólásukat. Először is őben az Ozirisnek adom meg a szót, hogy kicsit bemutassa ezt a Strasburgi eseményt, utána pedig két perce lesz a fiataloknak, az első részben az energiáról fogunk beszélni, az ír és a lengyel fiatalt hallgatjuk meg, utána pedig, miután meghallgattuk az elképzeléseiket, elmondhatjuk a véleményünket, ők két percben fogalmazhatják meg gondolatokat, mi másfél percben reagálunk, és aztán válaszolnak erre. Tehát felvetés, válasz, reakció. A második részben pedig a digitális gazdaságról beszélünk. Ne feledjük, hogy nem csak itt a teremben hallgatják ezt az interakciót, a Twitteren is nyomon lehet követni, nyomon lehet követni ezt az eseményt, és onnan is lehet kérdéseket előterjeszteni, és azt hiszem, hogy majd Egyébként onnan is meg fogunk majd hallgatni egy kérdést, tehát egy onnan jövő kérdést is föltesszünk, Van egy hashtag is, ami erre vonatkozik. A hashtag az, hogy I hearings. Azért őpének adom meg először a szót két percre. Kérem, hogy mutassa be, vagy mondja el nekünk, számoljon be arról, hogy Strasbourgtól mostanáig mi történt pontosan mi is a kapcsolat a fiatalok és az európai intézmények között parancsoljon. Thank you. My name is... Köszönöm szépen, Osirisnek hívnak. Hollandiában dolgozom trénerként, fiatalokkal dolgozom, és az AI rendezvényen már részt vettem. Az AI csodálatos volt, 6000 résztvevő, 200 szónok, és sok-sok száz gondolatot gyűjtöttünk össze. Nagyon sok fiatallal beszéltem azóta, és azt mondták, hogy remek dolog volt, hogy megszerveztük ezt a rendezvényt. Az egyetlen észrevételünk a következő volt. Hogyha az ember több ilyen ifjúsági rendezvényre látogatott el, részt vett, segített, vagy tanácsot adott, akkor azt tapasztaltuk többször, hogy nagyon sok energia, nagyon sok input, de nagyon kevés output jellemezte ezeket a rendezvényeket, és ez nagyon elveszi a lelkesedését a fiataloknak. Ugye beleadja az energiáját, ötleteket, és aztán semmi nem jön ki belőle. Én és a fiatal kollégáim most már itt vagyunk, és ezt már bizonyítéknak tekintem arra, hogy azért nem voltak ennyire demotiválóak ezek a rendezvények. Önök foglalkoznak a fiatalokkal, és ezért örülök, hogy itt lehetek de el kell kerülni azt, hogy ez az I rendezvény most a fiatalokkal való foglalkozás vége legyen. Legyen ez inkább az eleje annak, hogy a fiatalokról beszélünk. Különösen most, amikor a válság Európában és Európán kívül olyan sok fiatalt sújt, a fiatalokkal való foglalkozás, a fiatalokkal kapcsolatos kérdések megvitatása alapvető fontosságú. Sokszor halljuk, hogy e, van egy elveszett generáció, feláldoztak egy nemzedéket. Most jött el a pillanat, hogy prioritásnak tekintse az Európai Unió a fiatalokat ez azt jelenti, hogy önök meghallgatják a mi javaslatainkat, és szerintem ez egy jó üzenet, egy, ebben az látszik, hogy önök figyelnek ránk, komolyan vesznek minket. Fontos tudni, hogy ha, amit az ember belead valamibe, az, annak lesz eredménye. Itt az AI rendezvény végén remélem, hogy ez lesz a jellemző érzés, és ma is így fogjuk zárni az ülést, hogy ezt érezzük. Köszönjük, Iris! Nos, azt hiszem, hogy megérdemel egy tapsod. Szóról-szóra egyetértünk azzal, amit mondott. Most pedig Patrick Anneli következik. Arra kérem őt, hogy két percben mutassa be számunkra az első gondolatot, ami megfogalmazódott Strasbourgban, és az első témánk ugye az energia. Parancsoljon, Patrick. Thank you very much, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy meghívtak minket, hogy itt lehetünk. Az első gondolat az energetika területén, amivel én foglalkoztam, az volt, hogy az Európai Parlament olyan tudná támogatni a megfizethető, megújuló energiák felhasználását és a 2020-as célok elérését. Ez Különösen fontos most a közelmúlt eseményei után, amikor a Rubel borzasztóan leértékelődött, amiatt, hogy az olajár csökkent. Svédország egy olyan európai ország, amely 2020-ra eh, foszilis energiamentes eh, gazdaságot akar, holott még a 70-es években teljesen erre épült a gazdaság, de rájöttek, hogy a olajtól való függés ez nem jó a gazdaság számára, és ezért nagyon helyesen eh, levonták a konzekvenciákat. Nyilvánvaló, ez egy hosszú távú terv, sok előkészületre van szükség, és nagyon hosszú út vezet addig, hogy teljesen megszabaduljunk a fosszilis energiahordozóktól. De miután azt kérték tőlem, hogy konkrétumokról beszéljek, Nos, elmondhatom, hogy a rövid távú terveket is megvizsgáltam, és tudom, alelnök Sefkovics alelnök, ha jól ejtem ki a nevét, úgy tudom, hogy hétfőn eljön önökhöz, és arra fogja kérni önöket, hogy hallgassák meg, milyen tervei vannak az Európai Energia Unióval kapcsolatban, hiszen ez már rövid távon is hatással lesz az energetikai kérdésekre Európában, és sokkal több forrás lehet majd teremteni, amiből a megújulókat lehet majd fejleszteni. Köszönöm, Patrick. Örülök, hogy ilyen jól betartotta a hozzászólási időt. Köszönöm, most Alessandra Klucska következik. Thank you, Chair. Um, dear members of your... Elnök asszony, tisztelt képviselők! Ha az energiáról beszélünk, azon elgondolások alapján, amelyek felmerültek az ifjúsági rendezvények kapcsán, felmerült, illetve most már megalapozott, hogy gondolat, hogy jöjjön létre az Energia Unió az EU-ban. És ennek nagyon sok haszna lesz, én most erről kívánok beszélni. Először is közösen lehet energiát vásárolni ez az, új, az új tagállamok számára. Ez mindenképpen az ő alkupozícióikat fogja erősíteni, és ami még fontosabb, jobb lesz majd a az energiahordozók szállítása, különösen most, amikor harmadik országok esetleg felfüggesztik az energia szállításokat, amely ez a múltban is bizony előfordult. Ez egy logikus lépés az Energiaunió létrehozása, hiszen ez eh, szorosabbá teszi az integrációt, erősíti a szolidaritást, eh, gyakorlatban is megvalósul ezzel a szolidaritás. Eh, de rendszerint nem csak erre koncentrálunk, hanem arra is, hogy belső függetlenség is megvalósuljon, azaz jobban kell diversifikálni az országokon belül, illetve az EU-n belül is az energia hordozókat, javítani kell az energetikai piac működését, és ki kell hangsúlyozni azt is, hogy több megújuló energiát kell felhasználni. Az energia unió a gazdaságnak is fontos lökést, impulzusokat adna. Valamennyien tudjuk, hogy ez az elgondolás összhangban van a Juncker Bizottság több tervével. Reméljük, hogy a bizottság valóban meg fogja valósítani az Energiauniót. Köszönöm, Alessandra. Most pedig a harmadik gondolatot Patrick fogja kifejteni. Thank you very much, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. beruházás, a zöld gazdaságban munkahelyek létrehozása céljából. Nos, a zöld energia, zöld energia technológiák, ez a jövő. És véleményem szerint valószínűleg ez lesz a következő nagy dobás, az Egyesült Államokban több vállalat sokat, beruház, sokat ruház be zöld energiába, és például az üzemanyag cellákkal kapcsolatos kutatások nagyon komolyak. Sajnos Európa kicsit lemaradt, és azt hiszem ezért különösen fontos lenne az, hogy e, erre koncentráljunk, és csökkentsük az olajtól való függőségünket a zöld technológiák egyre fontosabbak, ezért ez tényleg a jövőbe történő beruházás lenne itt a mi régiónkban. A Tesla, például a Tesla autók az Egyesült Államokban, hogyha valaki megvásárol egy Teslát, akkor az autó egész élettartam alatt ingyen kapja az üzemanyagot, mondjuk Kaliforniától elmehet New Yorkig, ingyen, ugyanis megértik, hogy ez egy nagyon nagy első beruházás, hogy létrehozzák a, ezeket a villanyautókat, töltő állomásokat. Ez, ehhez egy nagy beruházás kell, amíg ez azután bekerül a fő áramra, és már mindenki elektromos autót használ, lesz követően már minden sokkal olcsóbb lesz, de először szükség van egy nagy beruházásra, és ezen az úton kéne nekünk is járni. Fontos támogatni a kutatást, a zöld energiába foglalkozó cégek tevékenységét, pénzügyi és politikai támogatást kell, hogy kapjanak ezek a vállalkozások most van az ideje annak, hogy ezt megtegyük, és például a fiatalok, akik most egyetemre járnak, legyenek tisztában azzal, hogy a zöld állásoké a jövő, és mi ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk. Köszönöm szépen, három gondolatot hallottunk. Az első a megújuló energia val kapcsolatos gondolatcsoport volt, a második energiaunió, a harmadik pedig a beruházás, kutatás és munkahelyteremtés a zöld gazdaságban. Három nagyon fontos gondolat. Most a képviselők következhetnek, elmondhatjuk a véleményünket ezekkel kapcsolatban, és utána meghallgatjuk, hogy mit gondolnak a mi hozzászólásainkról a fiatalok. Martin, kolléga kért először szót. Mártin. Minuto e trenta. Másfél perc van. Bonjour, je vais essayer d'être court en U30. Köszönöm. Másfél perc nem hosszú idő, de próbálom elmondani azt, amit gondoltam. Egyetértünk egyetértünk önökkel, szerintem a parlament és a bizottság is úgy gondolkodik, ahogy ők 2030-ra teljes mértékben kivonni a szenet a gazdaságból, ez remek lenni, de fontos az is, hogy ezt ne úgy oldjuk meg, hogy delokalizáljuk a szennyezést, meg kell találni megfelelő egyensúlyt a fiatalok, az emberek érdeke, a az egészségügyi kérdések, illetve a gazdasági érdekek között több ezer munkahely van még mindig a színalapú gazdaságban, úgyhogy meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet a zöld gazdaságot támogatni, a zöld energiát, de annak sincs értelme, hogyha a szénipar, vagy a szénalapú ipar a bolygó más részeire menne szennyezni. Nagyon fontos az, hogy vezető szerepünk legyen, és új gazdasági zöld modellt tudjunk megvalósítani és elterjeszteni a világban. Ezzel ösztönözve a többi földrészt is arra, hogy a jövőben zöldebb legyen a föld. Az a nagy, az a nagy veszély most jelenleg a szénalapú gazdasággal, hogy az elképzelhető, hogy ezek a szennyezőiparok máshova helyezik át a termelést, Ebben a kérdésben kéne Európának vezetőnek lenni, hogy meggyőzzük a többieket arról, többieket arról hogy ez így jó, hogy tiszta energiákba kell befektetni. Grazie. Köszönöm. Kappel asszony következik. Danke, Frau Vorsitzende. Ich... Köszönöm, elnök asszony. Osirisnek, Patriknak és Alexandrának köszönöm, hogy eljöttek ma ide hozzánk, és beszélgetni akarnak velünk, és köszönöm a kollégáknak is, hogy az AI kezdeményezés kapcsán eljöttek ma Brüsszelbe és ide az Isztrel szakbizottságba. Fontosnak tartom azt, hogy a parlamenti képviselők eh, meghallgassák, hogy a fiataloknak milyen elgondolásaik vannak a jövővel kapcsolatban, így jobbító szándékkal, egy jobb Európát akarnak. Itt tartalmi kérdésekről van szó. Most mind a három hozzászóló az energiáról beszélt, hogy hogyan lehet a kutatásfejlesztést a megújuló energiákra alapozni, koncentrálni. Ez támogatást nyer ebben a házban nyilvánvalóan, Tegnap például az e, ITRE szakbizottságban e, itt megvitattuk az ellátás biztonság kérdését, sokat foglalkozunk tehát az energetikai kérdésekkel. Hétfőn e, Sefkovics biztossal találkozunk, és rá fogunk kérdezni az Energia Unió megvalósításával kapcsolatos kérdésekre. Ez most az egyik legfontosabb téma Európában. Reméljük, hogy az Energia Unió nagyon hamar megvalósul. Ami kicsit, hiány, amit kicsit hiányoltam az elmondottakból, az az, hogy nem beszéltek a digitális agendáról, pedig ez fiatalok számára különösen fontos. A digitális unió, az energiaunió mellett szintén rendkívül fontos Európa számára. Talán erre is kellene egy kicsit jobban koncentrálni. Egyébként teljes mértékben támogatunk titeket az Energiaunió megvalósítása nekünk is szívügyünk. Halljuk az elnököt, nincs bekapcsolva a mikrofonja. Elnézést. Van még valaki, ki szeretne hozzászólni? Kérem jelezzék. Jelentkezzenek. Én nekem is lenne egy kérdésem. Reagálnék arra, amit mond, mondtak a fiatalok. Mindent feljegyzünk, amit a fiatalok mondanak, és akár még amikor Sefcsovics úr eljön ide, akkor neki is továbbítjuk ezeket az elgondolásokat. Alessandra témájához kapcsolódnék, energetikai unió, vagy energiaunió. Hogyha ez megvalósulna, akkor integráltabb és egységesebb is lenne Európa, hiszen a gazdaság élet nagyon fontos aspektusa az energia, és ez jót tesz a szorosabb integrációnak, tehát politikai szempontból is nagyon fontos lenne, illetve növelni a tagállamok közötti szolidaritást is. Teljesen egyetértek Alessandro gondolataival. Patrick beruházásokról beszélt, a kutatási beruházásokról, és egy kicsit túl is ment, ez tovább vitt ezt a gondolatot, hiszen hogyha sok hogyha többféle energiaforrást használunk fel, akkor más államok, például más, tagá, más országok, más országok példáját is elővehetjük, gondolok az Egyesült Államokra, és ugye ők is más forrásokat is elkezdtek feltárni, és ezzel azt hiszem, hogy ösztönözték a gazdaságot is. Nem tudom, hogy európai szinten ezt meg lehetett, meg lehetett tenni, de jó lenne, hogyha visszatérnénk erre a gondolatra, hiszen ezáltal egyfajta lendületet adhatunk az európai gazdaságnak. Valóban egy kicsit le vagyunk maradva, túlságosan szénalapú a mi gazdaságunk, teljesen egyetértek. Nagyon érdekes a gondolat. Kollégák, még valaki ezzel kapcsolatban? Márten úr. Egy kérdést szeretnék én is feltenni. Ez az amerikai példa, ez olyan, amin valóban el kell gondolkodni. De szerintem az az igazi kérdés, hogy az Egyesült Államokban hogyan hozzák létre az elektromos áramot. Az Egyesült Államok az, a kőolaj az első számú kőolaj előállító és kőolaj felhasználó, a frackingnek is ők a gazdái, ők találták ezt ki. Úgyhogy azt is meg kell nézni, hogy az elektromos áram hogy jön létre az USA-ban. Az Európai Parlament is azt próbálja meg elérni, hogy megújuló energiaforrásokra kell helyezni a hangsúlyt. Ott van például a szélenergia, hát ezzel az a gond, hogy akkor, energiát csak akkor állítunk elő széllel, hogyha fúj a szél. Nos, az felvetett gondolatokból én azt tudom aláírni, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni kutatásban, beruházásokban. Jó lenne, hogyha a kutatóinknak jó ötleteik, gondolataik lennének, hogy megvédjük a bolygó lakóinak jólétét. Eh, Köszönöm, Márta. Az első panelt most zárjuk le úgy, hogy meghallgatjuk a fiatalok véleményét. Enneli az első. Enneli úr, Patrick, tessék. Thank you very much for your Köszönöm szépen az észrevételeket. Megragadom a alkalmat, és elmondom, hogy nagyon is egyetértek azzal, amikor tisztelt képviselő azt mondja, hogy aggódni kell a szennyezés delokalizálása, a carbon leakage miatt, és cégek azzal fenyegetnek, hogy elhagyják az euróvezetet, ha ezt a nagy ugrást megtesszük. Nos, azért ez nem ilyen egyszerű. Shell és nagy olajcégek is rengeteget ruháznak be kutatásba, a zöld energiába, hiszen tudják, hogy ezé a jövő, és a valóságban nagyon sok pénzt fognak keresni ezzel majd, lehet, hogy 2030 után. Az Európai ifjúsági rendezvény kapcsán 2040-ről beszéltünk, ez szerintem túl messze van, jobb, ha 2030-as célokat fogalmazunk meg, de hát most mindegy, hogy melyik évet mondjuk. A lényeg az, hogy meg kell próbálnunk elérni ezeket a célokat. És nem csak itt, nem csak a politika eszközeivel, hanem ezek a vállalatok nagyon sokszor a fosszilis energiára alapuló üzleti tevékenységüket alakítják át. Itt nem egy egy nagy, egyik napra a másikra következik be majd ez a változás, hanem fokozatosan. Köszönöm. Köszönöm. Alexandra Kuska következik. Um, well, dear members of European Parliament, thank you very much. Köszönöm szépen az Európai Parlamentben a képviselőknek a, reagálásokat, a észrevételeket. Az Energia Uniót önök is úgy tekintik, hogy erősíteni kell, el kell méteni az integrációt, több szolidaritásra van szükség, közvetlen fellépésre, cselekvésre. Jövő héten majd ezügyben találkoznak a biztossal. Martin úr, az ön aggájaira válaszolva, teljesen értem ezeket az aggályokat, különösen amikor azt mondja, hogy emberek elveszíthetik a munkahelyüket, vagy a vállalkozások kivonulnak Európából, mert túl nagynak találják itt az elmozdulást a megújuló energiák felé. Nos, az én hazám még mindig túlzottan függ a széntől, és a bányászat kapcsán ugye romlik a helyzet, és emiatt sokan aggódnak. De meg kell találni a helyes egyensúlyt a munkahelyek védelme és a megújulók felé történő nagy elmozdulás között, hiszen nyilvánvaló, hogy a jövő a megújulóké, és ezzel kapcsolatban megfogalmaztuk a célkitűzéseinket. Talán egy különlegességet is elmondhatok, lehet, hogy hallották azt, hogy Costa Rica már 97%-ban megújuló energiákat használ, úgyhogy nem csak Európa kell, hogy nem csak Európa törekszik erre, mint látjuk. Grazie. Eh, penso che sia stato... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes gondolatokat hallottuk, Számukra legalábbis nagyon érdekes volt az eszmecsere. Újszerű dolgokat hallgat, hallottunk, és ezt a hírt is köszönöm. Következik a második panel, ami szakbizottságunk szempontjából ez is nagyon fontos téma. Digitális társadalom és innováció. Ezek alapvető fontosságú kérdések. Az első gondolatot e, most azok, azon kollégák felé fordulok, akik későn érkeztek. Ez, olyan fiatalokat hallgatunk most meg, akik a Strasburgi European Youth Event ről jöttek. A digitális technológiákról fogjuk meghallgatni Oziriszt. Yes. My proposal is... Javaslatom az, hogy az Európai Unió hívja fel a tagállamokat arra, hogy ingyenes wifi-t hozzanak létre közintézményekben, különböző és a közlekedési, tömegközlekedési eszközöken. Az elmúlt öt évben egyre inkább azt látjuk, hogy nagy szükség van arra az internethez való hozzáférésre. 2011-ben az ENSZ azt mondta, hogy az internethez való hozzáférés alapjog, és Esztóniát, I, Esztónián, Észtországnak hívjuk, mert annyira digitalizálták az országot. Németország, Olaszország már politikai intézkedéseket tesz a ingyenes wifi használat elterjesztése érdekében minél több helyen legyen ilyen ingyenes wifi. Kérdés persze az, hogy ezt ki fogja megfizetni. A nagy internetes cégek azt mondják, hogy számukra hasznos az, hogyha sok az ingyenes wifi az országokban. Én azt mondanám, hogy itt eh, az állam és a közszféra együttműködésére van szükség. A nagy internetes óriásokkal a kormányoknak együtt kell működni. PPP-k nagyon sikeresek eh, több területen is, a közösségi közlekedés is példa lehet eh, erre. A PPP-k az ilyen partnerségek arra is jók, hogy ingyenes wifi használatú hotspotokat hozzanak létre. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők! Amiről beszélni szeretnék, az a digitális demokrácia. Úgy gondolom, létre kell hozni egy struktúrált európai online teret, amelyben mindenki részt vehet, és az emberek, a polgárok képesek lennének arra, hogy részt vegyenek ilyen módon a döntéshozatali folyamatokban. Hiszek abban, hogy a technológia fejlődésével amely már behatol az életünk számos területére, a vásárlástól kezdve a banki átutalásokig világos, hogy nagyon jó lenne, hogyha a demokratikus részvételnek ez a tere rétre jönne megoldásokra van szükség, mert több demokráciára van szükség az intézmények, az emberek, a döntéshozók között. Fontos, hogy több kapcsolat legyen, és ezt a digitális eszközök lehetővé teszik. Lehet például ilyen az online szavazás, online konzultáció a döntéshozatali folyamatban. És ez az, ahol a fiatalok, a, a, a polgárok most állandóan online vannak, az interneten lógnak, és még mindig nincs, nem használják eléggé ezeket az eszközöket, sem a tagállamokban, sem az EU-ban. A legtöbbször arra hivatkoznak, azt hozzák fel ürügyül, hogy nincs meg a megfelelő infrastruktúra, és biztonsági kockázatokra hivatkoznak a neten. Én ezért önök az ITRE szakbizottság és az Európai Parlament. Jó lenne, hogyha egy kutatást végezne, megvizsgálnák a lehetőségeket ezen a területen, és később kidolgoznának egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ilyen struktúrákat létrehozni, aminek a segítségével azután biztonságosan használhatnánk ezeket az online eszközöket, és megteremthetnénk minden európai számára a online teret. Köszönöm szépen, Alexandra. Nagyon fontos és komplex ez a kérdéskör is. A másik gondolat, amelyet majd Petrik től halljuk, a, szintén a digitális gazdasággal függ össze. Köszönöm szépen, elnök asszony. A digitális technológiákba történő beruházás az egyik legfontosabb elgondolás. Megvizsgáltam, hogy sokat foglalkoztam azzal, hogy eh, milyen eh, technológiákba kellene leginkább beruházni, és eh, milyen hatékonysági javulás érhető el ezzel. Valamennyien tisztában vagyunk nagyjából azzal, hogy a digitális világ nagyon gyorsan bővül, hatalmas változások zajlanak. Az arab tavasz is megmutatta, hogy Facebook csoportok vettek részt például a forradalom kirobbantásában, és a világon a munkahelyek 70 százalékkal már összefügg ezekkel a digitális technológiákkal, programokkal, és ez segít a kicsi vállalatoknak, hogy jobban tudjanak versenyezni a nagyokkal. Azt is látjuk, hogy jelenleg elég nagy, nagy vállalatok nagyon sokat ruháznak be a digitális technológiákba. Néhány nappal ezelőtt Richard Branson bejelentette, hogy létrehoz egy vállalkozást, több műholdat akarnak eh, az űrbe kilőni, mint amennyi a múltban eh, összesen eh, kerengett, és három milliárd embert akarnak így elérni. nagyon jó elgondolás, fontos beruházás, és itt az emberek és maga a gazdaság is nagyon pozitívan reagált erre. A Google Fiber az USA-ban szintén beruházásokra készül. Más szolgáltatók is rájöttek arra, hogy a gyors és alacsony költségi olcsó internetet kell mindenképpen biztosítani, és ez mindenki számára fejlődést hoz. Köszönöm, Patrick! A hetedik gondolatot fogjuk most meghallgatni. Öziris Höpel fogja ezt előadni. A városi internetgazdaságról lesz szó. Internetbiztonságról lesz szó. Law that obligates Sokszor a magán a személyi adatokkal való foglalkozáshoz nagyon jó szoftverek kellenek, és ezek még hiányoznak. Jelen pillanatban, hogyha bizonyos szoftvereket akarunk használni, akkor a gyártók olyan kondíciókat határoznak meg, amelyeket túl nehéz betartani, és meg túl hosszú, egy hosszú lista az a feltételek összessége. Ezért rengeteg információ kapcsán, amikor ráklikkelünk arra, hogy elfogadjuk a feltételeket, az általános feltételeket, és ebben benne van az is, hogy nem, hogy ezeket felhasználhatjuk kereskedelmi célra, vagy megoszthatjuk másokkal, de annyira hosszúak ezek az általános feltételek, hogy a, ezzel kizsákmányolják a fogyasztókat. Szerintem az itt ülők közül senki nem olvas el száz oldalt, mielőtt rá klikkel, vagy oké, okay, leokézza azt, hogy elfogadom az általános feltételeket. Köszönöm szépen. Látod eh, a kollégák reagálásán, hogy itt eh, valóban nagyon fontos dolgot mondtál. Szék. A kollégák felé fordulok, hogy eh, elmondják véleményüket a második panelről. Nagyon-nagyon konkrét gondolatokat hallottunk. Részletes, kidolgozott elképzelések ezek. Kapelasszony aus. Köszönöm szépen a digitális agendával kapcsolatos fejtegetéseket. Ez valóban nagyon fontos, nagyon fontos kérdés, és nagy az egyetértés közöttünk. Azért is említette a net biztonságot, és azt, hogy módosítani kell a szerzői jogi szabályokon. Az Európai Parlament mind a két fontos témával foglalkozik. A szerzőjogokról Ötinger biztos azt mondta, hogy az első fél évben megpróbáljuk megtalálni a megoldást. A net biztonságról sokat beszélünk, a roaming díjak csökkentése kapcsán is. A lett elnökség, tegnap konkrétan a lett közlekedési miniszter elmondta, hogy a következő három évben a roaming díjaknak a teljes eltörléséig is eljuthatunk. Osiris az ingyenes wifi használatról beszélt. Lettország nagyon jól áll a e tekintetben, szerintem is erre kell törekednünk, hiszen már szinte emberi joggá vált az internethez való ingyenes hozzáférés. Az Európai Parlament megfelelő kezdeményezéseket fog tenni. Ez egy nagy téma, azt hiszem, amiről Patrik beszélt, beruházások, digitális infrastruktúra kiépítésébe. Itt a Juncker csomag kapcsán a 315 milliárd euró hivatott majd a következő három évben felturbózni az európai gazdaságot, és ennek kapcsán kiépülhet, fejlődhet a digitális infrastruktúra, hiszen az interoperabilitás és csak így valósulhat meg, és ez a mindent lefedő digitális unió is csak így valósulhat meg. Örülök, hogy a fiatalok kezdeményezése is ugyanabban az irányba mennek, mint amilyen irányba a parlament dolgozik. Kolléga Zorinho, préga. Zorinho kolléga következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretnék a fiataloknak gratulálni. Nagyon kiváló gondolatokat tártak elég. Itt az itrében sokat foglalkozunk az energetikai áttéréssel, illetve a, e, illetve a digitális társadalomban, ez a gazdasági fellendülés motorja is lehet, új technológiai hullám is lehet, amelyet az egész világban el lehet vinni. Tehát ezt a két gondolatot mindenképpen mi is aláírjuk, és örülünk annak, hogy a fiatalok is ugyanígy gondolkodnak. Ami a digitális társadalmat illeti, nagyon fontos az, hogy meg legyen mindenkinek, mindenki hozzáférhessen a különböző digitális eszközökhöz, ezt többféleképpen el lehet érni. Föl kell készítenünk az embereket, nem csak a fiatalokat, hiszen akkor a könnyebbik végén fognánk meg a dolgot, hogyha csak a fiatalokra figyelnénk. Ott kell leginkább képezni az embereket, ahol jelenleg még nincs meg az ilyen, nem sajátították el az emberek ezeket a készségeket. A digitális demokrácia gondolata nagyon érdekes, és hogyha a hozzáférésben különbségek vannak, akkor a, de, a digitális demokrácia meg kétszerezi ezeket a különbségeket, tehát el, hogyha valaki felkészültebb, akkor könnyebb hozzáférnie a, az internethez, illetve hogyha még a hozzáférést is megnehezítik, akkor duplán előnyben lehet az, aki jó helyzetben van. Ezt a, ez ellen kéne harcolni, hogy ez a kettős kirekesztés ne legyen jelen Európában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatban? Én Alessandra gondolatához fűznék valamit a, a digitális demokráciával kapcsolatban. Nagyon sok olyan gondolat van, amit még föl kell használni a részvétellel kapcsolatban, de nagyon fontos az, hogy megjelenek az ehhez kapcsolódó garanciák, és biztonsági feltételek is. Tehát nagyon fontos témának tartom ezt. Azt hallottuk, hogy kutatásokat kell ezzel kapcsolatban végezni, meg kell nézni, hogy ennek pontosan milyen hatásai lesznek, vagy következménye lesznek. Kollégák, kérem, figyeljenek ide! hiszen ma kivételes alkalmunk van, európai polgárokkal beszélhetünk, fontos lenne, hogyha ezt megfelelően használnánk ki ezt a lehetőséget, és ezt kérem az asszisztensektől és a többi munkatárstól is. E, Most pedig a program értelmében még egy percig megadom a szót a fiataloknak, ez alatt, az egy perc alatt reagálhatnak arra, amit a képviselők mondtak el. Alessandra következik először, aztán Patrick, és aztán Osiris. Parancsolja Alexandra. Thank you, sir. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm az észrevételeket, a megjegyzéseiket. Szorió, úr által elmondottakra szeretnék reagálni. A digitális demokrácia kockázatos is lehet, mert eltérő esélyekkel rendelkeznek az emberek a részvétellel kapcsolatban, és lehet diszkrimináció is, ez volt az aggája. Nos, szerintem pont az ellenkező hatást érjük el. Amit ma is megfigyelünk az az, hogy a hagyományos politikai részvétel visszaszorul. Az emberek nem mennek el a választások, különösen a fiatalok körében alacsony a részvétel a választásokon. Azt hiszem a fiataloknak csak a két százaléka tagja valamelyik politikai pártnak. A civil részvétel, tehát on, az online világban valósul meg. A digitális eszközök sose fogják teljes mértékben felváltani a hagyományos eszközöket, a, a, az élő szavazást. Ha valaki hozzáfér, van internet hozzáférése, az az ember azért attól még természetesen elmehet a szavazó fülkébe is, és a hagyományos módon is leadhatja a szavazatát. De mégis azt hiszem, hogy a digitális demokrácia egy nagyon nagy lehetőség, egy nagy esély arra, hogy csökkentsük a diszkriminációt, eh, növeljük a transzparenciát, és sokkal több ember vehessen részt a konzultációkban vagy a döntéshozatali folyamatban, mint ami a hagyományos eszközökkel lehetséges, és amikor csak a zárt ajtók mögött tölnek el a dolgok. Köszönöm szépen, Patrick Hennelly következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Kapelasszony által elmondottakra reagálnék. Igen, én is olvastam arról, hogy beruházásokat tervez sok cég a digitális technológiákban. Egy dolog azonban időnként elsikkad, nem kap elég figyelmet. Nyilvánvalóan olyan emberek, mint, mint én is, meg próbálunk segíteni. Önök is itt a parlamentben, vagy az EU intézményekben dolgozók, és a, nyilvánvalóan szeretnének szintén részt venni ezekben a folyamatokban. Ahogyan elhangzott, nagyon sok vállalat profitál a digitális technológiákból, és ők nagyon is akarnak beruházni. Mindent megtesznek majd, hogy hogy beruházzanak, és majd ebből azután az adó forintok is keletkeznek. Értem azt is, persze, hogy a gyors változások a digitális technológiában ellentéteket és egy különbségeket is teremt a fiatalok és azok között, akik egyáltalán, vagy akik nem tudják már használni az új technológiákat. Ezért kell a lehető felhasználó barátá tenni ezeket a technológiákat, hogy bárki tudja használni ezeket, mert így van, van értelme az új digitális technológiáknak. Köszönöm az utolsó hozzászólónk, Köziliszajú Belez, akinek körülbelül egy ideje van arra, hogy elmondja, ami gondol a képviselők reakciójáról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Az osztrák képviselőnek szeretnék külön köszönetet mondani, amiért reagált a javaslatomra, és Lettországot hozta fel példaként. Olyan társadalom van kialakulóban, ahol egyre többen hozzáférnek az internethez, egyre több az ingyenes wifi. Különösen a fiatalok szemszögéből um, mi ezt nagyon-nagyon nagyra értékeljük. Az internet uh, a mindennapjaink része ezt akarjuk, hogy otthon is legyen mindenhol internet, és külföldön is. Ugye Európában az integráció eh, minden nap, napról napra elmélyül, és elvárjuk, hogy az Európában bárhova megyünk, ott, ott nagyon jó, ha van ingyenes wifi. Ezért kérem, vizsgálják meg, hogy hogyan lehetne partnerséget képíteni a hatalmas eh, eh, internetes cégekkel, hiszen a fiatalok és mindenki számára nagyon hasznos lenne, ha jobban terjedne az ingyenes wifi. ezzel ülésünknek ezt a részét lezárjuk. Alessandra Kucskának adom meg még röviden a szót, ennek az ifjú lengyel hölgynek, aki lezárja majd ezt a találkozót arról beszél, hogy arról beszél majd, hogy hogyan is zajlik ez a, ez a rendezvény ciklus, tehát a Strasburgi esemény óta mi történt, és mi lesz a mai eseménynek a lezárása. Köszönöm szépen. Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők! Mindenek előtt szeretném megköszönni az európai ifjúsági rendezvényen részvevő minden fiatal nevében azt, hogy ilyen lehetőséget teremtettek számunkra, hogy ma beszélgessünk önökkel. És külön szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik már az ülés eleje óta itt voltak velünk. Őszintén hiszek abban, hogy ez a mai meghallgatás tulajdonképpen az első lépés, amit önök is megtesznek annak érdekében, hogy a fiatalokkal többet foglalkozzanak, hogy meghallgassák a javaslatainkat, és ezeket azután meg is valósítsák. A fiatalokat sokszor úgy emlegetik, hogy a fiatalok a jövő, de hát a fiatalok a jelent is jelentik. Most, most is itt vannak a fiatalok, segítenek a valóság alakításában, és készen állnak arra, hogy párbeszédet folytassanak önökkel, és közösen próbáljanak meg válaszokat találni az Európa előtt álló kihívásokra. A fiatalokkal továbbra is kérem, hogy foglalkozzanak a munkájuk során, vonják be a fiatalokat a munkájukba, konzultáljanak velük, szervezenek más hasonló meghallgatásokat. Arra szeretnék bátorítani, biztatni önöket, hogy az Európai Parlament Youth Intergroupjával is működjenek együtt. Az Intergroup foglalkozik ugye ifjúsági kérdésekkel. Az Európai Ifjúsági esemény, az AI precedens teremtett, Strasbourgban tavaly májusban 6000 fiatal vett részt ebben. Ez egy óriási lehetőség volt az európai fiatalok, a civil társadalom számára. Kérem, hogy támogassák a 2016-os és a 2018-as rendezvényeket is. Számítunk arra, hogy nagy számban részt fognak venni majd ezeken a rendezvényeken is. Kérem szépen, kollégák, azok, akik hátat fordítanak a fiataloknak, menjenek messzebb. Rübig úr. Credo che una forma di azt hiszem egy kicsit több tiszteletet érdemelnek ezek a fiatalok, legalább ne fordítsanak nekik hát, ne fordítsanak nekik hátat, velünk dolgoznak ma ezek a fiatalok, figyeljünk rájuk oda. Thank you very much uh, for the, uh... Köszönöm szépen. Valóban szükségem volt arra, hogy az elnök asszony beavatkozzon. Tulajdonképpen már majdnem mindent elmondtam, amit akartam. Őszintén remélem, hogy önök uh, foglalkoznak a fiatalokkal, továbbra is aktívan együttműködnek uh, velünk, és remélem, hogy gyakrabban uh, beszélhetek, beszélgethetünk egymással. Sok sikert a mai napra! Mi aggiungo a questo Én is csatlakozom ehhez a tapshoz, megérdemelték a fiatalok. Véleményem szerint rendkívüli volt az, hogy a fiatalok már eljöttek ide hozzánk. Kiváló példája ez annak, hogy a fiatalok igenis részt akarnak venni az intézmények életében, és biztosítom a fiatalokat arról, hogy ezt megfogadjuk, amit elmondtak neki, nekünk, felhasználjuk még. di far avere alla presidenza della commissione és elmondom azt, hogy át fogom majd adni ezeket az elgondolásokat, ötleteket a szakbizottság elnökének Buzek úrnak, és azoknak a kollégáknak is eljuttatom majd a gondolatokat, akik nem érkeztek meg időben, vagy nem nincsenek még itt, hiszen ezek szorosan kapcsolódnak a munkánkhoz, ezek nagyon innovatív gondolatok, és úgy vélem, hogy mindenki számára ez hasznos lehet. Meggyőződéssel mondom azt, amit most mondok, és remélem, hogy aki meg, tudott, meg tudta hallgatni a fiatalokat, az megfogadja azt, amit hallott tőlük. Köszönöm szépen. A köszönet után még egy dolgot szeretnék mondani, Alessandro is mondta, és a többi fiatal is. Ez a folyamat folytatódik. Ez a három fiatal valójában 7000 fiatalt képvisel, akik Strasbourgban találkoztak. Látom, hogy egy kicsit forrong itt a nézőközönség. Ez azért van, mondom, a fiataloknak, mert ma a szavazás lesz, és eh, Tajani kollégának lesz egy nagyon fontos jelentése. Ez egyébként eh, kapcsolódik a klímához és az energiához, amiről az imént beszéltünk, illetve valamilyen szinten az iparhoz is. Ezért ilyen aktívak ma a képviselők, valójában nem csupán fegyel, figyel, fegyelmezetlenek voltak a képviselők, hanem izgatottak a szavazás miatt. Köszönet még egyszer, és nagyra értékeltük ezeket a gondolatokat. Azt hiszem, amikor majd később viszont látjuk ezeket az elgondolásokat, akár a jóalkotásban, akkor mindenkinek eszébe fog jutni, hogy ezek az ötletek önöktől származnak. Köszönöm. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we start our, our voting procedure. Let me say, test vote at the beginning. Test. Először is uh, legyen egy próba, próba szavazás. Uh, kérem, hogy uh, használják a szavazókártyájukat. <laughs> Én nem használom az enyémet, ez üres, de kérem, mindenki használja, és szavazni fogunk. A kérdésem a következő elektronikus szavazás. A kérdés, szeretik-e az ITRE bizottságot? Igen, nem, vagy tartózkodás, tessék. Too many. Five too many. So, dear friends, uh, Michał, you can leave. well, uh, four too many. Na, túl, túl sokan szavaztak, négyel többen, mint ahányan szabadna. Hárommal többen. The voting is the mark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 és az eredmény a következő. 53-an szeretik az ITRE bizottságot, négyen nem, és hatan tartózkodnak. Egész jó az eredmény. A következő kérdés az lesz, hogy szeretik az Európai Uniót, annak majd biztos más lesz az eredménye. Na de most készüljenek fel. Nem olyan egyszerű a dolog, kezdjük. Mint ahogy tudják, ez egy nagyon fontos jelentés. Antonio Tajani jelentése az üvegház hatású gázok kibocsátási egységeinek unión belüli kereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozása és működtetése, valamint a 2387 per LK irányelv módosítása kezdjük. 16-os módosítás. És akkor most lengyelül folytatjuk. Ki van mellette? ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Egy A kompromisszumos javaslat mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, elektronikus szavazás. A néppártból egy, egy több szavazá, szavazatot kaptunk, most jó? Lezárom a szavazást. Harmincan mellette, 32-en ellene, három tartózkodás. Elutasítva. Egy B kompromisszum mellette, ellene. Elektronikusan kell ezt is ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint egyel többen szavaznak a néppártból. Most jó. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 31-en ellene és két tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as módosítás mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es okafogyott, 2B kompromisszum mellette ellene elutasítva. 2A kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Kettő A kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítom. 104-es módosítás mellette, e, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es módosítás mellette, 69-es ellene, elutasítva. A 61-es módosítás mellette, ellene, elutasítva, 62-es mellette, ellene, elutasítva, 110 mellette, nem, a 62-est elektronikusan ellenőrizzük. 62-esről szavazunk még egyszer, tehát elektronikusan. néppártól egyel többen szavaznak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Elutasítva 62-es, 120-as, 110-es mellette, elnézést 110-es ellene, tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, nem, nem. Vissza a 110-esre, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as módosítás, mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva. 95-ös mellette, ellene, nem, 60-as, elektronikusan szavazunk a 60-asról. Megnyitom a szavazást. Oral amendment. 95-ös szóbeli módosítás ALDE. Ellenzik a szóbeli módosítást? Nincs szóbeli módosítás akkor. 95-ös szóbeli módosítás nélkül. El, mellette, ellene, tartózkodás ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy, egy néppárti. Vegye ki a kártyáját. Tipikus. Na most jó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 3A kompromisszum mellette kellene. Ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. It's okay. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 3B. Ellene. Ezt is ellenőrizzük. Ellen, elnézést. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 3C, 3C, mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 82-es? Nem. Igen, 82-es. Mellette. Ellene. Elutasítva. 96-os mellette. Ellene. Elutasítva ez is. Egy C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ezt elfogadtuk. es és a 92-es egyformák mellette ellene elutasítva, 93-as mellette ellene elutasítva, 94-es mellette ellene, ezt is ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk. 93-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112-es. A 14-est visszavonták, akkor 112-es következik. Mellette, ellene, elutasítva. 97-es mellette, ellene, elutasítva. 83-as. Nem, 84-es. 84-es mellette. Ellene. Elutasítva. 105-ös mellette. Ellene. Elutasítva. 106-os mellette ellene elutasítva. 107-es mellette ellene elutasítva. 10-es ellene Megnyitom a szavazást. bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, hogy mindenki egyértelműen jelezze készfeltartással, hogy hogy szavaz. 108-as. Illetve ez nem kell, mert ez azonos, az előzővel 11-es és 12-es. 11-12 mellette, ellene. Valószínűleg elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 109-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor következik a 126-os mellette, ellene, ellenőrizzük. egy néppárti, megint egyet több néppárti van, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 130-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most szavazzunk 6B-ről, kompromisszum mellette 6B, B, B, B, mint buzek, B, mint buzek. Ellene elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor ezzel rátérünk 24-esre mellette. lenne tartózkodás elutasítva. 24-est ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 24-est. Hát ezt mondom, elfogadtuk. Következik, kedves kollégák, a nyolcas kompromisszum. A következő nyolcas kompromisszum. Biztosak benne? Kisebb egyeztetés után úgy tűnik, hogy a nyolcas kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jó, ellenőrizzük a nyolcas kompromisszumról, megnyitom a szavazást. A nyolcas kompromisszumról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 114-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. A hármas szóbeli módosítással, jelentéstevő szóbelileg módosítja, Tajáni úr, kérem, mutassa be a szóbeli módosítást. Köszönöm szépen, szóbeli módosításról van tehát szó. Egy pillanat, mondja az elnök. Oké. Okay. Per quanto riguarda l'emendamento orale. Tehát nézzük a szóbeli módosítót az tevőkkel megegyeztünk. Az ETS rendeletből a 10B bekezdésre vonatkozó összes utalást töröljük. We vote with or- Jó, akkor szavazunk ezzel a szóbeli módosítással, hármas módosítás, tehát a szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene elutasítva. 45-ös elutasítottuk. 46-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49 mellette, ellene, ellenőrizzük a 49-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Negyvennyolcas módosítás és a hatos, mind a kettő oka, eh, a 48 okafogyott, hatost visszavonták, zárószavazás. Tessék, tessék, asszonyom. Köszönöm szépen, Buzek úr. Egy két perces halasztást kérhetek? A záró szavazás előtt, elnök úr, hadd konzultáljunk a frakcióval, ha megengedi. a Right. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. és uraim. I was... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Azt uh, uh, kértem, ugye én elnököltem az ülést, azt kértem, hogy senki ne hagyja le helyét, én voltam az első, aki fölállt a székéből, úgyhogy mindenkinek, uh, mindenkit um, felmentek. Persze, szükséges volt mindenkinek egyeztetni eh, a frakciós kollégáival. Fő tanácsadónk eh, azt javasolta a szavazás közepén, hogy a lengyel-angol mixtúra helyett inkább csak angolul beszéljek, amikor szavaztatok. Azt hiszem, hogy igaza van. Nagyon sajnálom, hogy nem szavaztathatok az anyanyelvemen, ez egy kicsit bonyolítja a helyzetet, de legyünk pragmatikusak. Tessék, megadom a szót, kedves képviselő asszony, Berez asszony. Nos, elnök úr, abszolút joga van nye, lengyelül beszélni. Az egyetlen ö, dolog, amit gondolom a tanácsadó is akart mondani, hogy tegye le az garast egy nyelv mellett, akkor tasson csak lengyelül. Amikor pedig ellenőrzésre kerül sor, akkor pedig mondja el, hogy melyik pontról szavazunk újra, melyik pontot próbáljuk verifikálni, úgyhogy tudnunk kell, hogy miről van szó. Nem, nem, én, én, én, nem, én nem panaszkodom. Minden rendben van, minden rendben van. Ura vagyok a helyzetnek és most a záró szavazás elektronikusan lesz. Az egész jelentésről szavazta, szavazunk, a tájáni jelentésről elektronikusan, és megnyitom a szavazást. One EPP. I am very glad that also... Nagyon örülök, hogy még a szavazáson is van egy egyet több néppárti szavazó. Most rendben van, lezárom a szavazást. Hát, ez elutasítva. Okay. Maybe we don't have this one. Well, historical voting. Ez egy történelmi szavazás volt. Látják? It will be not only, you, you know, it's very significant result. Ez egy nagyon jelzésértékű szavazás, nem csak arról van szó, hogy a záró szavazáson zárószavazás fontos, hanem az egyes pontokról szóló szavazás is nagyon fontos eredményt tükröz. A legfontosabb tanács, amit adhatunk az ITRE szakbizottság részéről, az az, hogy minden egyes pontról szóló szavazást újra vizsgálják meg a kompromisszumos szavazásokat és egyéb szavazási eredményeket. És tessék, elnézést, Buzek úr, Tajani úrnak most már nincsen mandátuma, ezt nem engedhetjük meg. The opinion was rejected. Elutasítottuk a véleményt. Igen, igaza van, elutasítottuk. Okay, but we will discuss the issue further. It's very... A vitát eh, folytatjuk eh, legközelebb, de most meg kell állapítanunk, hogy elutasítottuk ezt a véleményt. Akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra. Készen vannak-e? Gentlemen, uh, may I ask you for... Kérem szépen, 5, 5 perces szünetet tartunk, hogyha valaki nem szeretne itt maradni, az menjen el. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Kezdjük el a következő napi rendi pontunk tárgyalását. Uh, we start the next item. Elkezdjük a következő napi rendi pontot. Kérem szépen, hagyják el a termet Hogyha nem érdekli önöket, a következő napi rendi pont. Uh, colleagues from ALDE Group. és kollégák. és kollégák. Legyenek szívesek. Tűnjenek el. My goodness. You see? So hot discussion. Uh, next voting will be in next month. So még egy hónap a hátra következő szavazásig, úgyhogy valószínűleg akkor is ilyen hektikus lesz majd a légkör. We start our next... Kezdjük el a következő napi rendi pontunkat. Tizenhármas napi rendi pontról van szó. az Európai Unió tanács elnökségének keretében Dana, Dana Reznice Ozola lett gazdasági miniszter látogatására kerül sor. Az iparért, az energiáért és a versenyképességért felelős minisztert köszönhetjük személyében. Üdvözöljük itt a körünkben. Elnézést kérek öntől. Itt eléggé felkavarodtak a kedélyek, az indulatok. Arra kérem most önt, miniszterasszony, hogy a lett elnökség prioritásait mutassa be az iparval, az energiával és a versenyképességgel kapcsolatban. Körülbelül 10 percre gondoltunk így a bevezető beszédénél. Hölgyeim és Uraim, tudom, hogy nagyon fontos szavazáson estek túl, úgyhogy mindenki nagyon izgatott, de örülök annak, hogy ellátogathattam ide az ITRE szakbizottságba, és hogy bemutathatom a lett soros elnökség prioritásait az energia, az ipar és a versenyképesség kérdéseiben ahogy ezt az elnök úr is elmondta bevezetőjében. Pontosan tudjuk azt, hogy a világ gyorsan változik, és ez az emberi élet összes dimenziójára hatással van. A polgáraink jövőjére is ez hatással lesz, az európai polgárok jólétére, az európai versenyképességére. Európának ezért egységesnek kell lennie, politikai, közös politikai akaratot és közös fellépést kell kérnünk Európától, és Európa közös agendájának, agendájában megpróbáljuk a lehető legtöbbet tenni ezért. Tisztelt parlamenti képviselők, az energiapolitikáról beszélnék először. A legfontosabb prioritásunk az Energia Unió fellendítése. Úgy véljük, hogy ez egy nagyon erőteljes projekt, ami rendkívül fontos. Fontos, hogy legyen egy pragmatikus és fenntartható Európai Uniós energiapolitika. Ezzel kapcsolatban milyen szálltó vitákat kell folytatni, és jó lenne, hogyha számos területen sikerülne valami konkrétumot is elérni. Mire gondolok? Fontosnak tartom, hogy legyen egy jól összekötött, belső, integrált energia hálózat, ez lenne az egész rendszernek a magja. Nagyon ezt a regionális együttműködéssel kell kezdeni. Azért fontos ez, hogyha az ellátásban zavarok lennének, akkor ez a hálózat segíthetné ki a bajba jutottakat, és nagyon fontosnak tartom a kölcsönös szolidaritást, diversifikálni kell a különböző ellátó útvonalakat, illetve csökkenteni kell a keresletet is. Fontosnak tartom azt is, hogy az energiapolitikánk konszolidált és egységes legyen. Természetesen ezt úgy kell megtenni, hogy az energiaszektor összes érintett felével egyeztetünk. Február 6-án egy konferenciát fogunk szervezni Rigában az energia kérdéséről. Több mint 400 szakértő látogat el ide. Az Energiaunióról fogunk beszélni. Mindenki máshogy értelmezi ezt a kérdést. Az lenne a célunk, hogy a fogyasztók számára elérhető és fenntartható energiát tudjunk biztosítani. Ez, egy, ez az úgynevezett rigai folyamat eleje. Arra kérem önöket, hogyha érdekli önök, önöket ez a téma, akkor látogassanak el erre a konferenciára. Többször is elhangzott, hogy az Energiauniónak nem szabad átfedést képezni a jelenlegi hálózathoz képest, hanem egy felsőbb hatékonysági szintre kell emelkedni. Ezért fontos az, hogy olyan tervet alakítsunk ki, amely a rigai folyamat keretein belül történik. A közeljövőben foglalkozni kell azzal is, hogy kialakuljon egyfajta bizalom és kölcsönös szolidaritás a tagállamok között, hogyha az ellátásban zavarok keletkeznek. Ez sürgős is lehet, tudván, hogy itt a tél. Fontosnak tartom azt is, hogy az, infrastruktúrán, az infrastruktúrát tökéletesítsük, az energia az energia, csatorn, az energia csatornák nem, a, nincs, nem az Európai Unióval esik egybe a határa, ezért nagyon fontos az, hogy a globális energia piacon is megfelelően részt vegyünk, úgyhogy egyenlő viszonyok legyen, legyenek. Fontosnak tartom azt is, hogy hogy a klíma és energetikai kérdésekben legyen egy koherens EU-s álláspont, ugye nem sokára bekövetkezik, vagy elérkezik a Párizsi COP konferencia. Fontosnak tartom, hogy diversifikáljuk az ellátást, és a kutatás fejlesztésre nagyobb hangsúlyt fektessünk, és ezáltal versenyképesség is tehessük az Európai Uniót. Aztán a eh, igazgatás kérdése is nagyon fontos. Itt úgy véljük, hogy a kiindulási alap a regionális dimenzió, az együttműködés regionális dimenziója. A BEMIP, a balti tengeri összekapcsolódási terv, azt hiszem jó példa, és ezt más tagállamok is megszívlelhetik. Ennyit az Energiaunióról. Ugye az EU függ a külső energiától is. A lett elnökség úgy véli, hogy a állam és kor, az EU állam és kormányfőinek találkozóin folyamatosan napirenden kell tartani ezt a kérdést. Az ukrán-orosz konfliktus tanúságaiból mindenképpen tanulni kell. Ezzel kapcsolatban köszönetet mondok az Európai Parlamentnek, hiszen a saját kezdeményezésű jelentést készítenek. Holnap is, vagy tegnap is vitáztak erről a kérdésről, és a lett elnökség részéről azt tudom elmondani, hogy hogyha az energiabiztonsági stratégia előre halad, az mindenképpen egybesik a mi céljainkkal. Ennyit az energia kérdésekről általánosságban. Energia csúcsra kerül majd sor május, márciusban és júniusban, és konkrét fellépésekről folyó előkészítés már most is folyik. Hölgyeim és uraim, most az iparra térnék át. Mindenkinek az az érdeke, hogy munkahelyeket teremtsünk, illetve versenyképes legyen a gazdaságunk, az iparunkban is. Így aztán ez közös prioritás. A lett elnökség a digitális belső piacot szeretnék kiterjeszteni, a digitális át, az ipar digitális átalakulására is odafigyelünk, illetve a finanszírozáshoz való hozzá féréshez és az ipari mainstreaming is fontos témák. Ami az ipari digitalizációt illeti, a digitális készségeket kéne előtérbe helyezni, illetve jobb szabályozással a digitális eszközöket is elő kell segíteni a digitális modernizációt az iparban proaktívan kell véghez vinni, hogy megőrizhesse az Európai Unió versenyképességét, vagy akár növelje is azt. A digitális agenda elképzelése már régóta közkézen forog. Mi szeretnénk ebben konkrét eredményeket felmutatni, itt is ezzel kapcsolatban is lesznek majd különböző konferenciák, rendezvények. Szeretnénk, hogyha az iparpolitikát ezáltal is tudnánk fejleszteni, elősegíteni. Egy szakpolitikai vitát szeretnénk szervezni a versenyképességi tanács alatt márciusban, és a vita alkalmával arról szeretnék beszélni, hogy a digitális környezetben az iparnak milyen lehetőségei vannak. A digitális vállalkozásról is lesz szó a versenyképességi tanácson márciusban, március végén a Rigában. Ez az informális tanács kiváló alkalom arra, hogy eszmét cseréljenek a miniszterek konkrét fellépésekről, hogyan is lehet az EU-nak még jobban kihasználni a digitális potenciált. Ezután az eredménytől függően lesz egy május 28-án egy másik rendezmény, illetve egy olyan tanácsülést szervezünk, amelynek, amelynek a végén elvileg akár tanácsi következtetéseket is el tudunk fogadni. Rendkívül fontos továbbá a finanszírozáshoz való hozzájutás. Az elmúlt években sajnos ezzel kapcsolatban nehézségei voltak az európai vállalatoknak, és így nehezebben alkalmazkodtak ezek a vállalatok a, a változó piaci körülményekhez. Mi szeretnénk ezzel foglalkozni. Egy innovatív vállalkozási hetet fogunk szervezni júniusban Rigában, és a létező pénzügyi eszközök hatékonyabb kihasználásáról is fogunk szervezni egy konferenciát. A statisztikák alapján a vállalatok még mindig leginkább a bankokhoz fordulnak finanszírozásért, több mint 60%-ban, tehát komoly munka vár még ránk, hogy új eszközökhöz juthassunk. I think I, I, Itt ezt be is fejezném, és a konklúzióm annyi, hogy a lett elnökség alatt továbbra is elközeledettek. maradunk a transzparencia, a hatékonyság, az új elgondolások elői nyitottság mellett, és most örömmel várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen miniszter asszony a nagyon átfogó bevezető előadást. Most pedig először hallgassuk meg a koordinátorokat, először is a néppárt képviselőjét. Köszönöm szépen, lettül fogok beszélni, a Kalinsz úr, úgyhogy kérem, eh, vegyék fel a fejhallgatójukat. Eh. Miniszterasszony, nagyon köszönöm az előadását, amelyben nagyon eh, tömören foglalta össze a lett elnökség energetikai és ipari kérdésekkel kapcsolatos terveit, prioritásait. Én elsősorban most az energetikával szeretnék foglalkozni, majd később biztos az iparra vonatkozó kérdéseket is feltesznek a kollégák. Általánosságban nézzük Európát. Nagy a függőségünk, az energiafelhasználás 53 a külföldről érkezik, és a legnagyobb szállítója Európának természetesen Oroszország. Nagy a függőségünk tehát az orosz importtól, különösen Kelet-Európára igaz ez de általánosságban egész Európára elmondhatjuk, hogy az olajtól és a gáztől függünk. Oroszország, mint szállító, egy olyan ország, amely elég ingatag, labilis helyzetben van, és most háborús cselekményekben bonyolódott Ukrajnával. A következő kérdést szeretném feltenni önnek. Európa hosszú távon hogyan kellene, hogy reagáljon erre a helyzetre, hogy az egész kontinensünk ne függjön ilyen óriási mértékben egyetlen egy szállítótól, amely, ha nem is nem demokratikus ország, de azért kicsit hajlamos az agresszióra. Köszönöm szépen. Kedves kollega, az SND frakció képviseletében Kathleen van Bremt asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm miniszter asszony itt az ITRE szakbizottságban. A kérdésem, és amit elmondok, szintén az energiával függ össze, mert szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés lesz, ahogy ön is ezt nagyon helyesen elmondta a következő hónapokban. Az Energia Unió létrehozását váratom február végén jelentik be. Ön is elmondta, eltérőek a vélemények arról, hogy mi is legyen az Energia Unió lényege. Van egy minimalista hozzáállás, amely szerint a függetlenségünket kellene erősíteni a világ többi részétől, tehát az önellátóbbá kell válni az energetika területén. És van egy átfogóbb vélemény, amelyet az én frakcióm is képvisel, azaz az energiauniót arra kell felhasználnunk, hogy Különböző problémákat megoldjunk ezzel. Természetesen a olaj- és gázimportra szorulunk, és ez kiszolgáltatottá tesz minket földrajz és geopolitikai értelemben. De emellett itt van az energiaszegénység problémája is sokan, sok ember nem egyre inkább, egyre kevésbé tudja kifizetni az energia számláit ezért eh, megfizethető és fenntartható energiára van szükség. Nem mondhatjuk azt, hogy akinek kevés pénze van, az, eh, az csak foszilis eh, energiát használhat megfizethető és fenntartható, ez a kettő együtt kell, hogy járjon. És végül, de nem utolsóban, kicsit csalódtam, hogy nem említette meg azt, hogy a klímaváltozás problémájával is foglalkozni kell, így ugye most Párizsi konferencia felé haladva. Nem lehet csak egyik másik problémával foglalkozni, hanem együttesen kell mindegyiket, mindegyikre választ találni, és ez, ez nem lehetetlen lehetséges együtt kezelni ezeket a problémákat. A legfontosabb, ami az energiaunió pillére kell, hogy legyen, az az energia hatékonyság. Hiszen ugye a legolcsóbb energia az, amit nem is használunk el, és ez a legtisztább energia is eh, egyúttal ezért mindenképpen több megújuló energiát kell használni, és hosszú távon 100%-ot kell elérnünk a megújulók használatában. Persze nem még naív, ez, ezt hosszú távon képzelhető el. Van még egy nagyon fontos üzenet az energiával kapcsolatban. Fontos, hogy a parlament szerepe ne korlátozódjon a vélemény nyilvánításra, hanem ennél aktívabbak legyünk fontos, hogy részt vegyünk a jogalkotási munka minden szakaszában, és ne lehessen az Európai Uniót felhasználni arra, hogy a parlamenttől hatásköröket vonnak el, és különböző bilaterális tárgyalási mechanizmusok törnek, lépnek előtérbe. Az önök elnöksége alatt mi lesz a, az a legfontosabb jogalkotási javaslat, amivel előállnak az Energia Unió kontextusában? Itt hivatkozhatnék az a 2030-as energia klímacsomagra is. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt a kis beszéde, képviselő asszony, de miután nagyon kevés az időnk, nagyra értékelni ma nem beszélnének ilyen hosszasanak tisztelt képviselők. Terms úr. Hát nem könnyű röviden szólni, nem komplex kérdésről van szó. Miniszter asszony, köszönöm, hogy itt van közöttünk. Az Energiaunió kapcsán van egy olyan kérdés, um, ami kristálytiszta kell, hogy legyen. Nincs Energiaunió az Európai Parlament nélkül. A bizottság is kapott egy levelet, sok képviselő írt alá. Meg tudja ön is erősíteni, hogy nem a briteket támogatja, akik azt mondják, hogy um, mindenféle irányítás nélküli uh, energiauniót akarnának. Ezt a parlament nem támogatja megújuló energiákat tömörítő szervezetek világossá tették, hogy a megújuló energiaforrások a legalacsonyabb kockázatú alternatívát jelentik. És én ebből azt a következtetés vonom le, hogy a megújulók nagyon fontos és jól látható szerepet kell, hogy kapjanak az energiunió legfontosabb aspektusa az energiabiztonság szempontjából is. Csak így tudjuk megakadályozni azt, hogy túl eh, nacionalista energiapolitikát kövessenek a eh, tagállamok, és nem tűrjenek beavatkozást a saját energiamixükbe. Itt eh, egy valódi sikertörténeté kell, hogy váljon az Energiaunió, bár a terminálok története nem volt éppen sikeres. Most Európa a tavalyi év katasztrófái után kell, hogy be kell, hogy lássa, hogy regionális együttműködésre van szükség. És itt a dél-kelet-európában nem csak a tranzit fontos kérdés, hanem az energiahatékonyság növelése és a megújulók használatának növelése. Sarkovics úr múlt héten Moszkvában járt. Én úgy érzem, hogy az orosz kormányt megalázta őt, hiszen ő az Európai Bizottság alelnöke. Az Európai Unió minden kére, kérését elutasították, és egy olyan ülés előtt, ahol Sefkovics úr tényleg párbeszédet akart létesíteni az orosz hatóságokkal, úgy viselkedtek vele, ami elfogadhatatlan. Mi az ön hozzáállása ehhez a nagyon, hogy így mondjam, udvariatlan és nagyon kevéssé konstruktív hozzáállásához, amit a, az orosz kormány tanúsított, és akkor finoman fogalmaztam. Oroszország már nem megbízható partner, Mindenek előtt Közép- és Kelet-Európának kell segítenünk abban, hogy a fűtési problémákat meg tudják oldani. Hogyha nem energiahatékonyak az épületek, és így, a, így van távfűtés, akkor az oroszoknál nagy a zsaroló potenciál, ugyanúgy, ahogy Ukrajnát zsarolták. Valós beruházásokra lenne szükség ebben a kritikus időszakban. Köszönöm. Köszönöm, Claude következő hozzászóló Neokris a GUE képviseletében. Most azt hiszem, hogy témát váltok. Lesz még időnk arra, hogy a következőben sokat beszéljünk még az, Európa, az Energiaunióról. Miniszterasszony, én is szeretettel köszöntöm Önt itt a szakbizottságban. A lett elnökség prioritásai között említette, hogy fontos intézkedéseket hozni, amelynek hatására könnyebben jutnak finanszírozáshoz a kis és középvállalatok. Azután a COSME és a Horizon 2020 programok úgy kell, hogy működjenek, hogy egyszerűsödjön ezeknek az igénybevétele a KKV-k számára, könnyebben jussanak finanszírozáshoz innovatív vállalkozásokat akarja támogatni, ezt is bejelentette. Itt is megfelelő eh, hitelkonstrukciókat, eh, eh, finanszírozási konstrukciókat kell kidolgozni. Ez a horizonti program is e-, nagyon jó erre. Ezeket persze üdvözöljük, de ez nem zárja ki azt, hogy más intézkedéseket is kellene hozni, hogy segítsünk a KKV-knak, hiszen súlyos finanszírozási finanszírozási problémával e, küzdenek. Az EU-ban a vállalatok 89%-a kis és középvállalat, és e, ezeknek a 92%-a szinte mikrovállalat, és ezek a pici cégek még nagyobb problémákkal küzdenek. Az európai gazdaság helyzetéből kiindulva is fontos támogatni a KKV-kat, hiszen ők teremtik a legtöbb munkahelyet, és itt mindenképpen az egész kicsi mikrocégek finanszírozási problémáit kell, hogy segítsen megoldani az Európai Unió. Támogatjuk, tehát támogatnunk kell tehát az egész kicsi cégeket, a mikrocégeket is, hiszen így tudunk több ezer munkahelyet megoldani. Az önök soros elnöksége alatt új programok is indulnak. A, indulnak-e a KKV-k támogatására ez a kérdésem? Köszönöm szépen. Kappela asszonya következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Miniszter asszony, az, én szeretnék visszatérni most az energiakérdéskörhöz. Elmondta, hogy milyen elképzelései vannak az Energiaunióval kapcsolatban, hova helyezi majd a hangsúlyokat, és elmondta, hogy az energia, energiával kapcsolatban a governance, a jó irányítás és az eletes biztonság a két legfontosabb dolog. Az eletes biztonság kapcsán 2020-ra eh, 40%-a akarja növelni Lettországban a megújulók arányát, ez a duplája annak, mint amire az EU kötelezettséget vállalt eh, csökkenteni akarja a belső energiafelhasználást. A regionális együttműködés, az úgynevezett balti terv, az interkonnektivitás egy jó javaslat. Én azt kérdezném, hogy hogyan kívánja ezt tartalommal megtölteni. Földrajzilag elég bonyolult helyzetben vannak, Skandináviából, Skandinávországból, Finnországból érkeznek eh, vezetéket, eh, vezetékek, és itt eh, olcsóbban tudnak majd gázhoz jutni, rosszat Rosatommal eh, is eh, tárgyalnak, Kaliningrádban esetleg épül atomerőmű. Eh, mi tehát ez a balti terv, hogyan is néz ki ez a regionális együttműködés, atomerőmű még téma, vagy esetleg már levették a napi rendről? A másik kérdés az, hogy hogyan akarják ezt finanszírozni. Hogy megvalósuljon az interkonnektivitás, hát ahhoz sok pénz kell. Tudom, hogy kohéziós támogatásokat, projekteket nagyon sikeresen bonyolít ország, és most a Juncker féle invest beruházási terv kapcsán is benyújtottak pályázatokat, hogy ebből kívánják finanszírozni a balti országokat Skandináviához kapcsoló vezetékeket? Köszönöm szépen. Az Európai Konzervatívak és Reformerek, az ECR képviseletében Kijevics úré a szó. Köszönöm szépen. És sok sikert kívánok a lett elnökségnek. Remélem, hogy tényleg sikeres időszak vár ránk. Azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy a miniszterelnök, miniszter asszony is beszélt az Energia Unióról, amely fontos prioritás. Azt szeretném, hogy egy kicsit több részletbe menően számolna be arról, hogy az ön állam, az ön országa hogyan kívánja a helyi energiaforrások használatát erősíteni, például a nem eh, hagyományos eh, energiaforrások, eh, a palagáz és a egyéb a szén helyett. Hogyan lehet az energiabiztonságot erősíteni éppen Lettországban amely keleti térségben van, éppen az orosz-ukrán válság miatt és a Gazprom helyzete az európai piacon is fontos kérdés. Az energiabiztonság keresésében minden megoldást fel kell vetni, és nem szabad semmilyen energiaforrást diszkriminálni. Mindazonáltal, a, mindazonáltal az Európai Parlament és szakbizottságai úgy ítélik meg, hogy a palagáz nem annyira fontos. Ugyanez érvényes a szénre. A dekarbonizációs politika nagyon-nagyon rossz következményekkel járhat, az energiabiztonság szempontjából akár 60 ezer ember munkanélküliségéhez vezethet, a GDP 10%-os csökkenéséhez. Ez nagyon fontos kérdés az Oroszországgal határos országok számára, amelyek megfelelő alternatívákat keresnek az energiaellátásban. Köszönöm. Uh, we've got two uh, additional... Még ketten szeretnének hozzászólni. I'll try to, yes. Because we've got only, only two additional... Már csak ketten szeretnének hozzászólni, úgyhogy megkérem a miniszter asszonyt, hogy hallgassuk még ezeket meg, és aztán utána adjon választ nekünk. Tessék, megadom a szót. Igen, most kértem a szót. Portugálról fogok beszélni, mondja az Orinyó úr. Miniszter asszony, először is, hadd mondjam el, hogy ön utalt az energia összekapcsolódási pontok fontosságára, és azt mondta, hogy ez az előfeltétele az európai energiabiztonság megalapozásának és az energia belső piac létrehozásának. Egy dologra szeretnék itt utalni, egy alapvető pontra, Portugália és Spanyolország, tehát az ibériai félsziget egységet képez. A, hamarosan Spanyolország, Portugália és Franciaország részvételével egy csúcs találkozóra kerül sor, amelynek során megpróbáljuk megpróbálunk kimanőverezni abból a zsákutcából, amibe, amibe bekerültünk. Ez egy nagyon fontos lehetőség az önök elnöksége számára is, hogy valóban előrelépést érjenek el ebben a problém, ennek a problémának a megoldásában. Tehát az ibériai félszigetnek Európához való eh, kapcsolása és itt Afrika északi része is fontos szerepet játszik. Az energia megoldás két aspektusáról van itt tehát szó. Ezt már az energia és közlekedési témában dolgozó kollégákkal is beszéltünk erről. Úgyhogy nagy várakozásokkal tekintünk a lett elnökség elé, és remélem, hogy nem csak technikai jellegű, megegyezésekre koncentrálnak, hanem az ipar számára a hozzáférést is biztosítják. Egy termékeny, energiahatékony, versenyképes iparra van szükségünk. Hogyha már egy fél, órája, fél órával ezelőtt itt lett volna, akkor biztos már még jobban megértette volna, hogy mennyire fontos számunkra ez a téma. Köszönöm szépen! Van-e még egyéb hozzászólás? Úgy látom, hogy nincs. Akkor, miniszterasszony, kérem, hogy a kérdésekre adjon összefoglaló választ nekünk. Thank you. Thank you. With a short answer in Latvian to my uh, Latvian. Uh, lettől kezdeném, hogy válaszoljak uh, lett uh, honfitársamnak. Azt hiszem, hogy megfelelő hangsúlyt mondott a Európa független, Európa függ, nagyon nagy százalékban, 53 százalékban függ a külföldi beruházóktól, illetve a külföldi energiaszállítóktól, és az egyik hozzászóló önön kívül még említette, hogy nem igazán konstruktív az, hogy éppen Oroszországtól függünk ennyire energiaellátásba. Itt az ideje annak, hogy végrehajtsuk az, ener, az Európai eh, Energia Uniót. A tagállamoknak világosan kell látni, hogy mit akarnak ezzel kapcsolatban elérni. Persze különböző vélemények léteznek az Európai Energia Unió végső formájáról, ami nagyon fontos, hogy a belső piacunk erősítése megtörténjen, azért, hogy jobban együtt tudjunk működni a válság idején. És itt a konnekciókról, összekapcsolódásokról van szó, hogy ne legyen Európában energetik, energetikai fehér folt. És azt is látnunk kell és tudnunk kell, hogy a szolidaritás rendkívül fontos. Képesek kell, hogy legyünk, hogy technikai, politikai szinten is együttműködjünk. Ebben az energia összefüggésben a közös diplomáciáról is beszélünk, hogyha Európa egységesen tud föllépni, ez erősít bennünket a külföldi eh, beru, eh, beszállítókkal, energiaellátókkal való tárgyalások során. Eh, az Energia Unióban ez fontos szempont, és a közös gázellátás kérdése is nagyon fontos. Ezt egy kicsit szélesebb dimenzióban kell megvizsgálni. Az alternatív energiaforrások és ezek fejlesztése elengedhetetlen. Nem régen vettünk részt egy Abu Dhabi rendezvényen különböző országok vettek ezen részt, megújuló energiaforrásokról beszéltek, a drága kísérletezésektől a hatékonyabb források felé igyekeznek e, mozdulni, és Európának is azt gondolom, hogy ezt az utat kellene követnie az ön ellátás és az, a hatékonyság erősítése nagyon fontos Európában is. Oroszországgal való együttműködés nehéz, úgyhogy más forrásokat is figyelembe kell vennünk. Közép-Ázsiára gondolok itt most, gázforrásként megfelelő infrastruktúrára van ehhez szükség. Az Egyesült Államok ebben fontos, fontos partner lehet. Természetesen az is fontos, hogy hogy amikor amerikai partnereinkkel beszélünk a szabadkereskedelmi egyezményről, akkor ezeket se felejtsük el. Van Brent asszonynak mondva, nagyon fontos hatályt vetett fel, amikor energiáról beszélünk, hármas trilemmával nézünk szemben. Az egyik a biztonság kérdése, erről szól az Energia Unió, ez az, ennek az általános aspektusa, legyünk hatékonyak. A másik a fenntarthatóság, az energia uniós koncepciót itt nem lehet elválasztani a klímaváltozással kapcsolatos céloktól. Az Energia Unió, mint a klímaváltozás elleni harcban hatékony eszköz, ezt így kell értenünk. Ami a fenntarthatóságot illeti, ennek az egyik fontos pontja a dekarbonizáció, és ez a kulcsfontosságú dimenziója az Energia Uniónak, és ez megőrzi az Európai Unió ipari versenyképességét. Az a lett elnökség támogatja az Európai Unióban az alacsony szénkibocsátású technológiák kifejlesztését, és közben az energia mix persze a tagállamok kezében marad harmadik pontja a háromszögnek a versenyképesség. Igaza van, az energiaszegénység egy nagyon fontos aspektus, amelyről nem szabad elfeledkeznünk. Nagyon örülök annak, hogy a versenyképességet fontos pontnak tekintjük, az Energia Unióról beszélve is, és a megújuló energiaforrások felhasználásáról is beszélünk. Igen, ebben az összefüggésben is nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne, ugyanazokat a, ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, mint korábban. Például, amikor túl támogattuk az, az megújuló energiaforrások, és az, forrásokat, és ezzel a fogyasztóknak kellett a végeredményben többet fizetni, és közben pedig alulfinanszíroztuk a kutatásfejlesztést. A jogszabályalkotó aktusokról is beszélt, az elkövetkezendő hat hónapban lesz Lettország elnök az Európai Uniónak, ez nem túl hosszú idő, ezzel nem igazán lehet új, innovatív javaslatokat benyújtani jogszabályalkotó témákban de azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ne csak az energiakoncepciót dolgozzuk ki, hanem egy specifikus cselekvési tervet is. És ez bizonyos új gondolatokat felvethet legislatív témákban is. Turmes úr, ön az irányításról beszélt, és már a bevezetőben is említettem, hogy a jobb kormányzás, irányítás elengedhetetlen az energia uniós koncepcióban és Legyen szó infrastruktúra fejlesztéséről, különböző sémákról, programokról, statisztikai transfer, együttműködési törekvések, tehát jobb irányításra van szükség. A regionális együttműködéssel kellene kezdeni, mi ezt javasoljuk, Ebben vannak kiváló minták, példák. Az együttműködés itt sem volt olyan egyszerű, 2009-ben kezdődött, aztán a helyi terminálok kiépítése e, a regionális együttműködésben nagyon fontos volt ott, de nem volt egyszerű megegyezni, ezeknek a e, helyszínét meghatározni, interkonnekciós projektek kidolgozása következett. Most e, a szolidaritás nagyon fontos szerepet játszik. A három balti miniszter aláírta néhány héttel ezelőtt az energiabiztonsággal kapcsolatos egyezményt, és ez nagyon fontos kérdés. Aztán a következő kérdés a palagázzal és egyéb alternatív forrásokkal foglalkozott. Igen, ez az palagáz fontos kérdés, de a döntés a tagállamok kezében van. A nukleáris energia megint csak egy fontos energiaforrás, amelyet amelyet használhatunk arra, hogy csökkentsük a függetlenséget, de ebben megint csak nemzeti szinten kell döntést hozni eh, hat, eh, költséghatékonysági alapon. Aztán most visszatérhetünk a balti eh, térségre, nagy projektek felmerülnek itt, egy nagy nukleáris erőmű, de itt megint csak a költséghatékonyság elve fontos szempontot képvisel az energiabiztonság trilemmájában. A projekt még mindig nem bizonyította be, hogy fenntartható, ezt vagy kivitelezhető, és a partnereink mm, döntésére várunk, hogy együttműködünk-e ebben. Az energia hatékonyság persze, és az energiabiztonság fontos, de hát a költségekről sem szabad elfeledkezni. Nem szabad a fogyasztókat túlságosan leterhelni. Mi az, amit még nem említettem? Hogyha a különböző infrastruktúrális projektekről beszélünk, el kell mondanom, hogy, hogy a meglévő finanszírozási források konszolidációja nagyon fontos, és az irányításnak a regionális megközelítése nagyon fontos, hogy az e, egy régióban lévő országok megállapodjanak, milyen forrásokat e, használnak ki, európai forrásokat, vagy nemzeti strukturális e, kohéziós forrásokat. Juncker elnök új kezdeményezést dobott itt be a játékba, a beruházási tervet, Ez azonban a kereskedelmileg értékes projekteket támogatja energia területén, tehát a Juncker terv is egy fontos forrása lehet az energia interkonnekciós projektekben. Ami a KKV-ket illeti, Szilikotis úrnak adott válaszom. Ön felvetett egy fontos kérdést, a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférését. Tudjuk, hogy a meglévő pénzügyi eszközök eh, skáláját eh, bővíteni kell. Például az euró eh, zónában lévő KKV-k 61%-a még mindig a bankkölcsönöket tartja a legfontosabb finanszírozási forrásnak. Ezt már említettem a bevezetőmben is. Az equity financing is egy lehetséges megoldás, de ezt azonban csak 15% használja. Az Egyesült Államok sokkal kreatívabb a különböző finanszírozási forrásokban. Számos példát adhatnék hazámból is, ahol az innovatív vállalkozások, amelyek az államtól támogatást kapnak, és a strukturális alapokat használják ki az első termék kifejlesztésére, mert eléggé korlátozott bank lehetőségek vannak, ezért Lettországban ezért Gyakran az Egyesült Államokhoz fordulnak, crowdfinancing, szociális finanszírozás lehetőségével például. Az első működésük első hónapjaiban ezen finanszírozási eszközökkel tudnak elég alapot gyűjteni viszont ezáltal az adók fizetés is átkerült a másik kontinensre. Ami a finanszírozáshoz való hozzáférést illeti, vannak még egyéb kérdések, amelyeket föl kell vetnünk. A KKV-k a KKV törvénycsomag felülvizsgálatára sort kell keríteni 2020-ig, de egyébben más aspektusok is szerepelnek itt a hatékony üzleti és szabályozási keret, aztán a Think Small First elv, a kevésbé szigorú feltételek a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban, aztán emellett szeretnék olyan intézkedéseket hozni, amelyek csökkentik a, enyhítik a nehézségeket az új piacok meghódításában a KKV-k számára, aztán a clustering megközelítés, a digitális eszközök, az e-számlázás, amely egyszerűsíti a helyzeteket. Tudjuk, hogy az Európai Uniós vállalkozásoknak 47%-a vagy nem használja, vagy nem használja ki teljesen a, a digitális innovatív szolgáltatásokat. És csak 1,7%-uk használja ezt ki teljesen. Ezt meg kell változtatni, hiszen tudásalapú társadalomban, társadalomban élünk, és tudjuk, hogy a termék aktuális értéke nagyban csökken, ami pedig a ami pedig a a képzést illeti és különböző képesítéseket, eh, amelyek rendelkezésre, hogy álljanak, ezek is a vállalkozás gerincét adják. Ezeket is figyelembe kell venni a Small Business Act felülvizsgálatánál. Ami az energiát illeti, Torinyó úr kérdésére nem válaszoltam, 2050-es év a határidő az energia elszigeteltség megszüntetésére. Fontos ez a dátum, ezt a mi elnökségünknek is komolyan kell venni, és meg kell néznünk, hogy a 10%-os interkonnekciós tervet hogy tudjuk elérni. A 10% százalékos eh, eh, célt el tudjuk érni 2020-ra, és a 2030-as célt is el tudjuk érni, ehhez megvannak az eszközeink. Persze különböző prioritási, prioritás meghatározásra van ehhez szükség. Meg kell vizsgálni, hogy melyek a prioritásos projektek, amelyeket a közös költségvetési forrásokból kell finanszíroznunk. Hiszem, hogy sikerült mindent megválaszolnom, amit eh, kellett. Lenne egy rövid kiegészítő észrevétel. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter asszony, az energia uniról beszélt, a versenyképesség és a biztonság, illetve a diversifikáció lenne a három pillére. Amikor a versenyképességről beszél, nem szabad, hogy elkövessük az, e- a múlt hibáit, nem szabad államilag támogatni az energiát. Általában mindez az atomenergiára vonatkozik, továbbra is támogatja az állam az atomenergiát. Nézzük meg a szélenergia helyzetét. Az elején valóban szubvencionáltuk ezt is, de most még mindig nem túl alacsonyak az árak. Vagy Angliában. A Angliában például az atomenergia által előállított elektromos áram drágább, mint a szélenergiával előállított áram. I was misunderstood because I not... Azt hiszem félreértettek én nem azt mondtam, hogy nem szabad a megújuló energiaforrásokat támogatni, én azt mondtam, hogy óvatosnak kell lennünk, meg kell nézni azt, hogy hol van az egyensúly a biztonság, a fenntarthatóság és a versenyképesség között. A német példa példa jól illusztrálja, hogy ők megfizették a tanulópénzt, és most már a megújuló energiaforrások is versenyképesek, és ugyanolyan áron tudják ezt is előállítani, mint más energia forrásokból. De szerintem nagyon fontos az, hogy legyen itt az egyensúly. Más oldalról Lettország is példa, véleményem szerint nem, nem kifejezetten jól politizáltunk, amikor túl támogattuk a megújuló energiaforrásokat. Nehéz most ezt, azt elmagyarázni a polgároknak, hogy a megújuló energiaforrások a jövő útja, hiszen most többet fizetnek a fogyasztók a megújuló energiaforrásból származó energia, elektromos áramért, és valóban a biztonságra kell törekedni, az ellátás biztonságára, de és ebben szerepe lesz az megülő energiaforrásoknak. Ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy mindez versenyképes legyen, csak az egyensúly a lényeg. Köszönöm, mondja az elnök, azt hiszem, bizonyára lesz még alkalom arra a jövőben, hogy beszélgessünk. Megköszönöm még egyszer. Kiváló volt a beszéde is, és nagyon jól megválaszolta a kérdéseket. Az elkövetkezendő öt hónapra a lehető legjobbakat kívánunk kívánjuk önnek, hiszen egy hónap már el is telt. inform you that we've got a short... Szeretném csak azt elmondani, hogy van még az ülés végén egy plusz napirendi pont, röviden, Türmes úr, Karins úr, lehet, hogy önöket is érdekli. Tájékoztatásról elmondom. Tehát, hogy van egy plusz napirendi pontunk a mai ülés végén. A témája nem más, mint... Ja. Bővörcsös separate page? I, I, I lost it, and I wanted to inform you about that. It's, it's feedback from the ILOC. Sajnos elveszítettem, pedig úgy szerettem volna őket tájékoztatni. Fontos téma. A bioüzemanyagok felhasználásáról szól ez, vagyis konkrétan hogyan lehet kevesebb termőföldet felhasználni. Elnézést, egész egyszerűen elvesztettem. Pedig ez olyan fontos lenne. Langen úr tájékoztatott volna minket. 12-15-kor kerül rá a sor. Megvan. Hál' Istennek. Az üzemanyag minőségi irányelv és energiaminőségi irányelv változtatása. A második olvasatról van szó. Az NV az illetékes, velük kell együttműködni. Az egész parlament számára fontos téma ez. Werner Langen lesz a jelentéstevőnk. Vidal Quadras után az elmúlt ciklusban Vidal Quadras úr volt ennek a kérdésnek a felelőse, most pedig Werner Langen örökölt ezt meg. Jó lenne, hogy az MV-vel együtt tudnánk működni ebben, és második olvasatnál tartunk. Itt elvileg az MV egyedül illetékes, mi nem. Tehát a második olvasatban közvetlen befolyása már csak az illetékes bizottságnak van, de mondom, fontos, hogy együttműködjünk. Langen úr felelőse a témának, be fog számolni arról, hogy hogyan is állunk. Fontos dolog, tehát 12-15-kor kerül mindenre sor. Jó. Majd küldünk egy tájékoztatót is. Következő napirendi pontunk az üzleti titkokról fogunk beszélni. A jelentéstevőnk Michel Rivázi asszony a nem nyilvános know-how és üzleti információk jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedezésével szembeni védelem tehát a téma. az irányelv lényege, hogy megvédjük a nem nyilvános know how és üzleti információkat a jogosulatlan megszerzés és felhasználással szembe. Az üzleti titkokra nem vonatkozik a szellemi tulajdonjog által biztosított védelem, ez, de nagyon káros lehet a nem nyilvános know-how és az üzleti információk felhasználása. A Júri Bizottság kíváncsi a véleményünkre. Ezt a véleményt kéne most megfogalmazni. Michel Rivázi asszony a vélemény előadója. Rivázi asszony, kezdj el kérem szépen. Köszönöm, elnök úr! Nagyon fontos irányelvről van szó, hogy ezt ön is mondotta. A cél az, hogy arról szól lesz, hogy az üzleti titokról valami harmonizált véleményünk alakuljon ki. Azért fontos ez, hogy az üzleti környezet megfelelően igazságos legyen, és ebből, hasznos, e- és ebből profitálhassanak a különböző vállalatok és vállalkozások. De ne felejtjük, hogy az információ szabad áramlása fontos az, a kreativitáshoz, illetve az innovációhoz, és kapcsolódik mindez a munkavállalók szabad mozgásához. Tehát nagyon fontos az átláthatóság és a tájékoztatás szabad áramlása. Ez főleg olyan területeken fontos a közigazgatásban, mint az egészségügy vagy a fogyasztóvédelem. Bizonyos dolgok nem maradhatnak, nem nyilvánosak ezeken a területeken. Nos, az üzleti titkok kérdésében az is fontos, hogy az adatvéd, a titkos adatok védelme sokszor ö, megnehezíti a hatóságok munkájának elvégzését ezzel kapcsolatban. Több mint 40 módosítót ö, nyújtottam be, és ma egyébként volt egy árnyékjelentéstevő ülés, megköszönöm, hogy eljöttek, és hogy hozzászóltak. Nézzük az első dolog, a definíciók egyértelművé tétele, hogy pontosabb legyen az irányelv. Az európai az európai panaszkezelésnek és jogorvoslásnak harmonizáltnak kell lennie. Ehhez az kell, hogy egyértelmű legyen, hogy mik a definíciók, és pontosan mi a tétje mindennek. Új jogi koncepciók is megjelennek majd, vagy jogi fogalmak is megjelennek majd bizonyos európai tagállamokban, és ez sokszor jogbizonytalansághoz vezethet, Sokszor az is elképzelhető, hogy az üzleti monopóliumok meg akarják tartani monopóliumokat a jogszabályok ellenére. Nos, vannak olyan, jogállam, vannak olyan tagállamok, amelyek pontosították a WTO definícióját. Tehát ennél részletesebb definíciójuk vannak. Fontosnak tartom, hogy az alapjogokat védjük, illetve az információhoz való hozzáférést segítsük. Az irányelv a business to business környezetet is figyelme, figyelembe vesz, és a tisztességtelen üzleti fellépés ellen is felvesszük a harcot. Sok esetben azonban olyan információk olyan információkat is valahogyan kezelni kell, amikor az európai intézmények szeretnének hozzáférni valamilyen információhoz, de ezek üzleti titoknak minősülnek, pedig az ellenőrzési célból mindenképpen hozzá kell férni az, ezekhez az európai hatóságoknak. Az Egyesült Államokban egészen más koncepcióból indulnak ki. Fontosnak tartom, hogy megőrizzük azt, amit európai szinten már kidolgozzunk kidolgoztunk. Fontos itt, hogy a munkavállalók továbbra is szabadon mozoghassanak, illetve hogy megadjuk, az, a, megha, lehetővé tegyük az iparban és az innovációban az adatok szabad mozgását, csak úgy, mint ahogy például a szilíciumvölgyben. Végül hadd mondjam el azt, hogy nagyon fontos az, hogy a KKV-k is méltányosan részt vehessenek a jogorvoslati folyamatban. A nagyobb vállalatok megengedhetik maguknak, hogy ügyvédet fogadhassanak, ez a kkv esetében nem feltétlenül van így. Azt kell biztosítani, hogy a nagyobbak ne használják ki ezt a helyzeti előnyüket, és ne törekedjenek monopóliumra. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezt az irányelvet hogyan hajtjuk végre, mert ez az egyetlen, egyetlen Európa irányelv ebben a témában, amit aztán a TTIP kapcsán is fel lehet használni. Jó lenne, hogyha jól sikerülne ezt megoldani. Nagy vonalakban erről van szó itt a véleményem belül, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm, hogy bemutatta a véleményt, azt hiszem nagyon átfogó volt. Patricello úr, a néppárt nevében. Ő az árnyék jelentéstől. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani Rivázi asszonynak. Az elmúlt hónapokban sokat dolgozott a véleményem. Nagyon világosan mondta el azt, hogy miről van szó, pedig ez egy rendkívül bonyolult dosszié, üzleti titk, titkokról van szó, hogy hogyan lehet az üzleti titkok jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembe védekezni. Úgy gondolom, ez egy fontos első lépés, hogy megfelelő legyen a védelem, erre leginkább a KKV-k szorulnak rá, az üzleti titkok jogoslatlan megszervésével, felhasználásával és felfedésével sokszor hátrányos helyzetbe kerülnek a KKV-k, és úgy vélem ezért, hogy prioritásról van szó. Nagyon örültem annak, hogy a jelentéstevő, az előadó arra törekszik, hogy jobban tudjuk definiálni, hogy mi is az üzleti titok, így világosabb lesz maga az irányelv célja és hatája is. Van néhány részletkérdés a véleménnyel kapcsolatban, amivel kapcsolatban, a véleményben, amivel kapcsolatban majd módosítókat fogunk benyújtani, de ettől még kiváló ez a kiindulási alap, de elképzelhető, hogy azért még itt-ott javítani, módosítani lehet. Még egyszer köszönöm a Trivázi asszonynak, biztos vagyok benne, hogy február 24-én nagy többséggel támogatni fogjuk majd ezt a véleményt. Martina Werner következik a szocialisták nevében. Ja, Köszönöm, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Rivázi asszony, önnek mindenek előtt szeretném megköszönni a kiváló munkát. Ahogyan szeptemberben az első eszmecserénk során is elmondtam, meg még győződve arról, hogy szükség van erre az irányelvre. Egész Európában egységesen akarjuk alakítani az üzleti titkokkal kapcsolatos jogszabályokat, és így növeljük a jogbiztonságot a vállalatok számára. Ebből elsősorban a határon átnyúló kutatási együttműködésben résztvevő vállalkozások profitálnak. Persze a KKV-ket is védeni kell. Meg kell teremteni annak az előfeltételeit is, hogy KKV-k egyáltalán létrejöhessenek, és utána fejlődhessenek. Ezért kell egyensúlyt teremteni az innovációs hálózatok számára biztosított jogbiztonság, valamint a munkavállalói mobilitás között, és a között, hogy jó feltételek között indulhassanak a startupok arra kellene koncentrálnunk, hogy garantáljuk, vagy hozzuk létre először is ezt az egyensúlyt. Úgy gondolom, hogy a hetedik cikkben rövid határidőre van szükség, hogy megakadályozzuk azt, hogy ezt vissza lehessen élni az irányelvel a korábbi munkatársak kapcsán. És fontos a bizalmasság. Bírósági tárgyalás során bizonyos adatok bizalmas kezelését garantálni kell, és azért biztosítani kell azt is, hogy a felek a szükséges információkhoz hozzáférjenek jogszerű felfedése az adatoknak, akkor elképzelhető, hogyha e, valamelyik helyi szabály erre lehetőséget teremt. A harmadik cikkben és a negyedik cikkben is el kell kerülni a félreérthető megfogalmazásokat, például az olyat, hogy egyéb magatartás, vagy komoly üzleti gyakorlat, etikus fellépés. Itt, itt nem annyira tartalomról van szó, inkább megfogalmazási problémák ezek. Az időközi jelentésben, amelyben az irányelv átültetését értékeli, vizsgálni kell, hogy az alapjogok, mint például az vélemény szabadsága, illetve az adatvédelem e, elveit is tiszteletben tartották-e. A következő hetekben még tovább konzultálunk erről a témáról. Köszönöm szépen, tehát általános az egyetértés, remek. Ashley Fox úr itt van, Nincs bárki az ECR-től? Nincs. Akkor a következő hozzászóló Debaker úr az ALDE képviseletében. Köszönöm, elnök úr, és én is mindenek előtt köszönöm az előadónak a munkát, a jelentést, melyet elkészített. Nagyon nyitott, konstruktív megbeszélést folytattunk ma reggel, ez volt az első eszmecserénk a jelentésről. Világos a jogalkotási célral minden párt egyetért, meg akarjuk védeni az üzleti titkokat, az innovatív vállalatokat, hogy a versenyelőnyüket kihasználhassák. Azt is tudjuk, hogy nem csak KKV-król beszélünk, hanem nagy vállalatokról is, olyan vállalatokról is, amelyek nemzetközi porondon is tevékenykednek. Ez fontos a jövőbeni lépéseink szempontjából is. Néhány nagyon jó ponttal kiegészült a jelentés. Így például az, hogy minden a e, mobilitási e, jogoknak a e, megvédésével is, és összefügg, és pillanatban fel, fedett információkkal kapcsolatban is garanciákra van szükség. Azt hiszem, hogy széles konszenzus, amiről az elnök úr beszélt, megvalósulhat, hogyha a következő problémákat megoldjuk. Először is egy definícióra tett javaslatot a bizottság, ez a trips és a WTO-hoz is természetesen kapcsolódik. Mikor megpróbáltuk, vizsgáltuk ezt a definíciót, akkor láttuk, hogy óvatosságra van szükség. A múltban a tagállamok megpróbálták ezt a definíciót átfogalmazni, és ennek a problémának a globális vetületeivel is foglalkozunk el, ezért nagy óvatosságra van szükség a definícióval kapcsolatban. Az előttem szóló is ezt mondta, hogy az eh, ethical grounds kifejezés eh, nem elég precíz, tehát az unethical grounds eh, helyett valamilyen jogilag kézzel tárgyszerűbb megfogalmazást kell alkalmazni. A határidő 5 vagy 6 év szerintem mindent üdvözlendő, ami hosszabb, mint a bizottság által javasolt két év, hiszen az esetben bizonyítani kell, hogy üzleti titkot sértettek, jogtalanul feltártak, de biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk a kompromisszumos megoldást. Ugyanúgy, mint azok tekintetében, akik sokat ruháztak be a K plusz innovációba. Azt is biztosítani kell végül is, hogy ugye különbség van azon vállalatok között egyrészt, amelyek kötelesek bizonyos információt közéteni, mert ezt a szabályozó hatóság írja elő. Ilyen üzleti titkokról tehát nem, nem beszélünk. És a másik eset, amikor bizonyos nyomás nehezedik vállalatokra, hogy közéhoz, közé tegyenek adatokat. Az nem lehet arra kényszeríteni eh, vállalatokat, hogy, ugye a szabály, eh, hogy amikor a szabályzhatóságok eh, felé kötelesek közé tenni bizonyos információkat, hogy ugyanezt a széles közvélemény elé is tárják, erre nem lehet kötelezni őket. De azt hiszem, hogy jól az indulás, biztos vagyok benne, hogy meg fognak születni a szükséges kompromisszumok. Elnök, köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Szinikiotis képviselő következik a GUE képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Nincs itt a GUE részéről az árnyék előadó, ezért én szólok helyette. Mindenek előtt Rivazi asszony köszönöm a nagyon informatív jelentést, vagy véleményt. Nagyon pozitív szempontokat tartalmaz, és javítja a bizottság eredeti javaslatát. Egyetértünk abban is, hogy a tagállamok továbbra is kell, hogy rendelkezek azzal a joggal, hogy az adott ország sajátosságait figyelembe vegyék. És nagyon helyes mondja az előadó azt, asszony, hogy a 28-as módosító indítványban is, ahogy ezt, ezt kifejtették, különösen hogy hogyan kell eljárni, amikor közintézmények információ átadásáról van szó szerkezet átalakítások kapcsán a vállalatoknál eh, érzékeny terület az információk feltárása, itt eh, nem eh, lehet üzleti titoknak minősíteni azt, ami, azt az információt, amit sokszor meg kell adni a munkavállalóknak a szerkezet átalakítás kapcsán. Viszont kell, hogy meg tudják védeni magukat a vállalatok, különösen a nagy, túl erős piaci erőfölényel bíró multikkal szemben. Szeretnék még valamit felvetni, ami szerintem nagyon fontos, és ebben támogatom az előadóasszonyt. Az üzleti titok koncepcióját külön kell választani a szellemi tulajdonjogok az IPR kérdéskörtől. Ezt, ezt különösen fontosnak tartom. És a munkavállalók jogait, mobilitás, az jogait is mindenképpen védenünk kell. Köszönöm. Thank you very much. Uh, and Mr. Köszönöm. Tamburano úr az FTD nevében. Salve, siamo felici che l'Unione... Jó napot kívánok! Örülök annak, hogy az Unió végre elkezdett ezzel foglalkozni. Nagyon fontos dolog az ületi titkok kezelése. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezzel foglalkozunk, pedig ez ingoványos talaj. Egyrészt eh, nagyon fontos, hogy ezek a titkok titoknak maradjanak, másrészt pedig nagyon fontos, hogy a tudás szabadon áramolhasson. Egyesülre kell tehát Egyesülre kell tehát törekedni, nem elképzelhető, hogy egy eh, vállalat éveket fordít valaminek a kidolgozására, és aztán ezt elvegyék tőle. Más oldalról pedig bizonyos idő elteltével jó lenne, hogyha a közösség hozzáférhetne ezekhez a titkokhoz. A KKV-kat jobban kell véleményem szerint védeni, hiszen számukra nagyobb veszély az, hogy a nagyobb csoportok elveszik tőlük ezeket a titkokat a globalizált világban. Tehát kell egy elévülési idő, ezután a titkok felszabadulnának, vagy nyilvánossá válhatnának. Jelenleg egy irányabb tervezettel dolgozunk, bizonyos dolgokat el tudunk benne fogadni, de más dolgokat ki kell javítani fontosnak tartom, hogy a nemzeti hatóságok kérésére mindenképpen fel lehessen oldani az állatot, hogyha a közjó, a környezet vagy az egészség nevében, vagy az egészségügyi kérdésekben szeretnének vizsgálódni a tagállami hatóságok. Fontosnak tartom azt is, hogy az emberi tőkét védjük, tehát lehetővé kell tenni azoknak az embereknek a mobilitását, akik, a, akik egy üzleti titkon dolgoznak, hogy aztán ha másik vállalatnál akarnak elhelyezkedni, akkor ez megtehessék. Jelenleg ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy a, az üzleti titkok felfedésével vádolják őket. Harmadik dolog. Hogyan folyik, hogyan folyik a jogi eljárás, amikor fölmerül az üzleti információk jogosulatlan megszerzése? Fontosnak tartom azt, hogy mindenki hozzáférhessen az összes dokumentumhoz a per folyán, hiszen jelenleg ez nem egy, még nem adott. Természetesen garantálni kell a, azt, hogy ne jussanak túl, de ne jussanak ki a jogi eljáráson kívülre ezek az üzleti titkok. Úgy vélem, hogy amikor megbizonyosodik egy ilyen folyamat során, hogy valóban visszaéltek az üzleti titokkal, akkor az e- nyomán létrehozott árukat ne tegyék tönkre, ne semmisítsék meg, hiszen ez energetikai és anyag szempontjából nem, meget, nem lenne etikus. Természetesen ki kell zárni ezeket az árukat a kereskedelmi körforgásból, de úgy vélem, hogy egyéb célokra föl lehet ezeket használni, segíthetik a társadalmat, segíthetik az emberiséget, tehát nemes célokra lehet ezt felajánlani, jelenleg azonban nem ez a helyzet, meg kell nézni, hogy ezt milyen feltételek mellett lehet végrehajtani. Köszönöm. Adam Dali. Köszönöm szépen, Dali asszony. Um, thank you, Chair. Just... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék itt tisztázni. Ez a kérdés az elővigyázatosságra is vonatkozik, amely az irányelvben szerepe A javaslat az elővigyázatosság elvét említi a üzleti titkokkal kapcsolatban. A kérdés azonban, hogy ezek a rendelkezések önmagukban lesznek-e, vagy a szellemi tulajdoni jogról szóló irányelvben szereplő rendelkezésekkel együtt használhatók-e. A második kérdés arról is vonatkozik, ami az Európai Bizottság által kiadott állami támogatási szabályokat is magában foglalja. Az információs és pályázati űrlapok olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek akár üzleti titoknak is számíthatnak, hogyha az irányelv életbe lép. A harmadik kérdés pedig az üzleti titkokkal és a közbeszerzéssel kapcsolatos. Gyakran a pályázatok odaítéle odaítélésekor és a kötelező várakozási idő alatt merülnek fel információk. Ebben az összefüggésben kérdésem, hogy ennek az irányelvnek a végrehajtása a közbeszerzésekre hatással lesz-e? Milyen értelemben? Köszönöm szépen. Kérek úr. Köszönöm szépen. Amikor ennek, ezt a szöveget olvasom a bizottság részéről, mindenek előtt azt látom, hogy az üzleti titkok definíciója nagyon rugalmas. Nem tudom, hogy ez a definíció megfelele a TRIP definíciójának, azonban valószínűleg az volt itt a lényeg, hogy a szellemi tulajdonjogra vonatkozó kérdéseket is bevegyük. Nem csak azokat, amelyeket már elismertek, hanem azokat is, amelyek potenciális szellemi tulajdonjognak számítanak. Tehát végig kell gondolni, hogy mit tekintünk egyáltalán üzleti tervnek, a, üzleti öm, titoknak. A jövőbeni szabadalmak a piacon szemben állhatnak innovatív felfedezésekkel, és akkor nem tudjuk, hogy ezt a konfliktust hogyan kezeljük. Azt gondolom, hogy az elfogadott definíció túl széles körű, meg kell védenünk a nagy vállalkozásokat, cégeket, amelyek félnek a titkok kiszivárgásától és felfedésétől. És közben itt vannak a KKV-k is, amelyek pénzügyileg gyengébbek, és nincsen esélyük arra, hogy a nagy vállalkozásokkal versenyezzenek. hát világos definícióra van szükség, hogy mit tekintünk kereskedelmi titoknak. Minden, ami a kereskedelemmel kapcsolatos, gondolom ez annak számít. Aztán itt van még a termékek, azon termékek kérdése, amelyek amelyek a törvényekkel szem, törvényeket sértik, Ezeket elvileg nem szabadna piacra dobni, hanem azonnal meg kellene szüntetni. Köszönöm szépen, semmisíteni. Köszönöm szépen a hozzászólását, mondja az elnök. Berzsama képviselő, nem, van úr következik, új főigazgató az Európai Bizottságtól, és kérem, hogy az Európai Bizottság véleményét mutassa be. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez, először is szeretném üdvözölni azt, hogy a szakbizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert mi is azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos téma az innováció szempontjából. Nagyon jó, hogy önök ezt a KKV-k szempontjából is, és a növekedés szempontjából is vizsgálják. Új DG vagyunk, de én a régi vagyok. Ami a szöveget illeti általánosságban azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ennek a szövegnek a megfogalmazása során nagyon sok mindenben egyetértünk az itt felvetett kérdésekkel. Azt hiszem, hogy a jó pontokra mutattak rá. Ami fontos az az, hogy megpróbáljunk a módosítások között egyensúlyt teremteni. Rivázi asszony számos dolgot említett a véleménytervezetében, és ezt az eredeti javaslathoz igyekszünk közelíteni. Például a munkavállalói mobilitás egy nagyon fontos kérdés, főleg a, a nagyon jól képzett, magasan képzett munkavállalók mobilitását említeném itt. Van itt egy apróság, Tegnap beszéltünk erről. Kaliforniában van üzleti törvényre, üzleti titokra vonatkozó törvény, ezt szeretném világossá tenni. Van itt egy kulcsfontosságú kérdés. A KKV-k és a, ezzel kapcsolatos visszaélés a szövegben igyekszünk bizonyos garanciákat megfogalmazni, azt gondolom, hogy a jelentéstevő ezeknek tudatában van, pontosan ezért a célból tesszük ezeket be. A hetes cikk az egyik ilyen ö, téma, főleg amikor a munkavállalói mobilitásról van szó, pontosan ezért van az, hogy ezt az időszakot le kell rövidíteni, és ezt szerettem volna világosan megfogalmazni. Tudom, hogy a képviselők még nem zárták le a vitát a témában, úgyhogy külön köszönöm, hogy megkaptam a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Bielkowska biztos asszony alá tartozik? Igen. Most már mindent értünk. Ipar, piac, minden. A két témáért egy biztos felel. Ez biztos egy nagy-nagy DJ. Köszönöm szépen! Most akkor visszadom a szót Madám eh, Michel Rivázinak, és kérem, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a kollégáknak a, a hozzászólását. Már volt tehát egy, megtörtént az első véleménycsere, eszmecsere. Látjuk, hogy olyan megoldásra van szükség, amely erősíti az innovációt, a növekedést, de közben az információt sem köti gúzsba. Azt gondolom, hogy a vita a konstruktív volt. A megjegyzéseiket nagy figyelemmel kísértem. Persze volt voltak viták a mobilitással kapcsolatban, a definícióval kapcsolatban. Látom, hogy egyes kollégáim nagyon pontosan meg akarják ha határozni, hogy mi ez az üzleti titok. Ez teljesen más, mint a szellemi tulajdonok, teljesen más, mint a szabadalom. Úgyhogy a kettő között azért elég homályos határok vannak. Nagyon köszönöm ezt a konstruktív vitát, egyes kollégák nak, akik hozzászóltak, mondanám, hogy keressenek meg, és egyeztessünk tovább, és aztán pedig a kompromisszumos javaslatokkal igyekszem majd javítani a szöveget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, hogy összefoglalta a vitát. A módosítások benyújtásának határideje Január 30-a 12 óra. Február végén szeretnénk szavazni az ITRE szakbizottságban. Még két napi rendi pontunk van ebéd előtt. Az első tájékoztató az Európai Parlament küldöttségének részvételéről az ENSZ éghajlatváltozási konferencián Limában, Peruban. A COP 20 konferencián 2014. december 8-13 között. 12 képviselő volt jelen, öten az ITRE szakbizottságból. Ez elég nagy delegáció. Öten az ITRE-ből és heten az ENVI-ból. Annyit mondhatok, hogy véleményem szerint kiváló volt az együttműködés a két szakbizottság és a képviselők között a teljes rendkívül fontos konferencia során. Azt kérem a kollégáktól, akik jelen voltak, talán kezdve Katrinnal, Van Brentel, hogy néhány szóban számoljanak be a tapasztalataikról. Mit gondolnak az eredményről, az általános megközelítésről és az Európai Unió megközelítéséről? Köszönöm. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden. Ne, nem arra fogok kitérni, hogy milyen hosszú volt az út, és uh, milyen nagy volt az időeltolódás, hát ez így van. Nos, ami az érdemi részt illeti, nagyon jó volt az együttműködés mindenki között, teljesen függetlenül, hogy milyen szakbizottságból érkeztek, vagy milyen frakcióból érkeztek, de persze vannak politikai frakciók között véleménykülönbségek, de összességében nagyon jó volt az együttműködés. Ami a klímaváltozást illeti, akár itt, akár más szakbizottságban sok különbség van, ez a demokrácia, ez jó, de amikor a világ többi rész veszélyével szemben találjuk magunkat, akkor hirtelen zárjuk sorainkat. És az Egyesült Államok szenátusában két állásfoglalást fogadtak el ma vagy tegnap, és az egyiket leszavazták, az egyik azt mondta ki, hogy az klímaváltozás az emberi tevékenység eredménye. Na hát ezt leszavazták a szenátusban, ezt el sem tudják képzelni az Európai Unióban. Persze itt is vannak olyan hangok, akik ellen nem értenek egyet azzal, hogy emberi tevékenység eredménye a klímaváltozás, de a többség igen legalábbis részben emberi tevékenység eredménye. Úgyhogy ezt mindenképpen pozitívan eh, kell tekinteni, mert ez azt jelenti, hogy, hogy meg is tudjuk változtatni ezt a változást, klímaváltozást. Végül azt is el kell mondanom, hogy az Európai Parlament eh, inkább a tanácsot és a bizottságot támogatta, nem pedig a saját jogú tárgyaló volt. Kanyete biztos jó munkát végzett. Nem voltunk általánosan mindennel elégedettek az eredménnyel, nem senki sem volt. De örültünk, hogy sikerült egyáltalán megegyezésre jutni, és azt is tudjuk, hogy a különböző a legislatív szabályokat tekintve még sok feladatunk lesz, illetve a párizsi ütemtervel kapcsolatban is bizonyos fejlődő országok is azt várják tőlünk, hogy vezető szerepet játszunk. Először is biztosítsuk azt, hogy Kína, Brazília, az Egyesült Államok beálljanak a sorba, de közben emellett még történelmi felelősségünk is van a fejlődő országokban. Úgyhogy nagyon ambiciózusnak kell lennünk az elkövetkezendő hónapokban, hogy biztosítsuk azt, hogy a párizsi, remélhetőleg sikeres végeredmény részét képezzük. Köszönöm szépen! Ez egy kiváló összefoglaló volt, mert a legfontosabb dolog dolgokra kitért a képviselő asszony, Elisabetta Gardini is itt van, nincs? Gerbrandi képviselő, szintén póttag, Jan Duncan, az LCR-től, e Gebrandi az AD-ból és a Gardini néppártól, én és a néppártól. Két eh, állandó tag volt a néppárt részéről, Gardini és én. ketten pedig eh, pottagok voltak, de ez nem számít, eh, hogy valaki pottag vagy teljes jogú tag. Kiváló volt tehát az együttműködés. Nagyon érdekes vitát folytatunk a perui kongresszus elnökével, aztán parlamentközi unióval is egyeztettünk, amely az IPCC kíséri, kiegészíti. Aztán volt még egy kis egy kis kísérő rendezvényünk az Európai Beruházási eh, Bank eh, elnökölte, illetve eh, környezetvédelmi alap vett részt és más szervezetek ezen. És aztán még egy fontos dolog volt, találkoztunk egy nagyon hosszú ülés keretében dr. Rajandra Pahaurival, aki az IPCC elnöke, és Christiana Figueres Figuereszel, aki az, eh, a UNFCCC eh, titkára Mexikóból és Brazíliából, és voltak résztvevők. Figueres asszony az IPCC és ENSZ klíma változással kapcsolatos egyezményéért felel, és nagyon-nagyon elkötelezett volt az Európai Parlamenttel való kapcsolattartásért, és általában az Európai Unióval való együttműködésért kiválóan ismerte az álláspontunkat. Krisztiána tehát nagyon is közel állt a mi megközelítésünkhöz. Ami most fontos, az az, hogy minden ország 196 ország. El kell, hogy küldjék az UNFCC-nek a nemzeti hozzájárulásukat. És az is nagyon fontos, hogy ezek jogilag érvényesek legyenek a jövőben. Ez nem könnyű erről döntést hozni a résztvevő országoknak, itt különböző feszültségek merülhetnek fel. Tehát nagyon sok feladat áll előttünk azért, hogy Párizs sikerre vigyük. Köszönöm, kedves kollégák! Vannak-e kérdések? Katlinhoz hozzá nem látom, hogy lennének, minden világos akkor mindenkinek. Köszönöm szépen! Az utolsó napi rendi pont ebéd előtt az üzemanyag minőség irányelvgel kapcsolatos módosítás, illetve az energiahatékonyság irányelv, megújuló energiákkal kapcsolatos módosítás. Alejo Vidal Quadras volt az eredeti jelentéstevő, de ő már nincs itt a parlamentben. Vidal Quadras urat kollégánk Werner Langen váltotta. Most éppen a második olvasatban vagyunk, és Langen úr tájékoztatja az ITRE tagjait a státuszkóval kapcsolatban, hogy tehát az Envi-ben hogy áll a vita. És szeretne visszacsatolást kapni, hogy az itt álláspontját képviselni tudja a párbeszédben. Az ENVI bizottsági sedó ülésekre meghívják Langen urat, ez nagyon fontos, hiszen a jog alapján nem veszünk részt, de az ENVI bizottság meghívja Langen urat jelentéstevőként az ITRÉ-ből a vitákra, a belső vitákra. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tájékoztasson bennünket az ITRE bizottság álláspontjáról. És talán, hogyha a hozzászólásunk után neki is egyszerűbb dolga lesz tájékoztatni, vagy képviselni a véleményünket. Úgyhogy kérem, tájékoztasson bennünket. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget erre a rövid beszámolóra. Nils Torvalds, a sok előadója is jelen van, üdvözlöm. Vele már tárgyaltunk, volt egy első találkozó az árnyék előadókkal. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ma ide, hogy te is tájékoztatást adjál nekünk. Ahogyan az elnök úr is ismertette, a helyzet a következő, első olvasat teljes részvétel, a második olvasat csak az MV, az illetékes szakbizottság aktív, és meghívták a többi társ szakbizottság árnyék előadóit is. Viszont nem születtek módosító indítványok. 27-e a határideje a módosítók benyújtásának, és elfogadtuk, hogy az ittere dönt döntése alapján mindenki nyújthat be módosítót, viszont a végső döntés az MVA, elég bonyolult ez az eljárás. Hogyha a jelentések ugye átnyúlnak a jogalkotási cikluson, akkor az én meggyőződésem szerint a második olvasatbeli trialógus előtt a plenáris ülésen kell, hogy ezzel foglalkozzunk. Itt ugyanis hát ez az elnök elnökünk és az MV elnöke közötti egyeztetések tárgya kellene, hogy legyen. Időközben már arról is szó van, hogy a tanács közös álláspontjából mit tudunk átvenni, és mit nem. És az első olvasatból miben tudunk megegyezni. A tanács közös álláspontjában két nagyon fontos dolog van, ami túlmutat a parlament javaslatán. A keppingnél 7%-ot akar elfogadni a tanács, és ez viszonylag kemény álláspont volt, ha jók az információim. A parlament 6%-ban döntött a keppingről hat és fél volt az itre javaslata, ez végül nem kapta meg a többséget a parlamentben, de hát meg kell egyeznünk. Nekem a 7 százalék tetszene személyesen a legjobban. A másik kritikus kérdés az iluk tényezők. A parlamenti határozatban ezeket be kell számítani, a tanács közös álláspontjában viszont csak beszámolási kötelezettség vonatkozik ezekre. Torvász kollégának itt más a javaslata, mint az enyém. ez az iluk faktorokat csak később akarja beszámítatni. És van még egy harmadik nagy probléma is, a politikai keretek csak 2020-ig érvényesek, e, viszont e, már 2017 lesz az átültetés vége, és e, nem nyújt a beruházák számára biztonságot, hogy csak három év marad, ezért 2030-ra kell meghosszabbítani ezt az időszakot, ilyen értelemben nyújtott be módosítót a jelentéstevő is. Van még egy fontos kérdés, bioüzemanyagok. Az első, a második és esetleg további generációs bioüzemanyagok kérdése. Itt fél százalékot javasolt a tanács, mint nem kötelező célkitűzés. Torvalds kollega 2,5 eh, százalékot javasol kötelező célként. Eh, nagyon nagy a különbség a kettő között. Én kötelező célként a kettő közötti értéket tartanék észszerűnek, tehát egy másfél százalék lehetne végül egy olyan javaslat, vagy akár két százalék is, amit az itt rebeli kollégák is el tudnának fogadni. Még egy pozitív dolog, Torvalsz kollega javaslatai közül a nyersanyagok listája a 9-es számú mellékletben, a tanács ezt korlátozta. Torvász kollega benyújtott egy módosítót, miszerint fel kell venni új nyersanyagokat erre a listára. Itt megint csak a beszámítási faktorokról van szó, az ITRE ezeket mindig ellenezte, és ennek megfelelően akarjuk kezelni ezeket a javaslatokat. Torvasz kollega jelentéséből hiányzik a 7,5 százalék a bioetanol motorban történő alkalmazása kapcsán. A 252-es EP módosító mellett ki kell tartanunk. Ennek a százaléknak a meghatározása egy elég bizonytalan modellen nyugszik, ami sok hibát tartalmaz. Én személyesen azt gondolom, és az ITRE is osztja ezt, hogy felelőtlenség lenne a biodízel és az etanol Európa európai előállítását ilyen hibás számításokra alapozni, ezzel harmadik országoknak is eh, károkat okozhatunk, és bioüzemanyagok eh, kapcsán ennek nagyon sok negatív következménye lenne. 2008-ban a frakcióm előadója voltam, a e, megújuló energiák témakörben, és akkor azok, akik ma kifogásokat emelnék, emelték, azt mondták, hogy ez, ez az érték nem elég magas, ma pedig ö, e, ö, e, csökkenteni akarják. Én itt is a középutat tartom észszerűnek. Ezért a következő módosító indítványaim lesznek. Először is az illuk törölni kell a beszámítást is, és a beszámolási kötelezettséget, törölni kell a többszörös beszámítást, a második és további generációs bioüzemanyagok kapcsán meg kell egyezni a tanácssal és Torvalsz úrral, 7,5 százalékos külön célt kell meghatározni a bioetanol számára köztes célként, és a többi kérdés kapcsán az ITRE javaslatait kellene támogatnunk. Köszönöm szépen, hogy az ITRE szakbizottság véleményét ismertette. Az előző jogalkotási ciklusban született még erről döntés, ezt jó, ha tudjuk. És köszönöm eh, Torvald úrnak, hogy itt van. Ön jelenleg a fő előadó az NV részéről, az az egész parlamentnek ő ön a fő eh, előadója. Hogyha most kíván eh, hozzátenni ez valamit, az remek lenne. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden. Ahogyan Werner elmondta, informálisan már kétszer is találkoztunk, és megbeszéltük ezt a kérdést. Werner a sedülések többségén is jelen volt. Hát, volt az a probléma, hogy minden képviselő egyszerre több ülésre kell, hogy rohangáljon, ezért nem mindig könnyű, hogy ott legyünk a megfelelő időben, a megfelelő helyen, és a helyes dolgokat mondjuk. De azért erre törekszünk. Ismerik az ügy hátterét. Az első olvasat során két fél igazából nem akart tárgyalni egymással és amikor szavaztunk az ILUK dosszéről Strasbourgban, akkor hirtelen, amiatt, hogy nem volt együttműködés, az eredmény az lett, hogy nem született meg a trialógusra a mandátum. Tehát ennyi háttérinformáció, amit talán katasztrófának is titulálhatnánk. Azt hiszem, valamennyien tudjuk azt, hogy ennek az megvan az a kockázata, hogyha ez a dosszié most se e, megy e, tovább, annak megvan az a veszélye, kockázata, hogy az új e, gyárakra szánt pénz Latin Amerikában, megy, és nem Európába és Európa kimarad ezekből a lehetőségekből, a második és harmadik generációs bioüzemanyag eh, előállítás lehetőségéből. Az envi-ben mindenki megértette, hogy ezt a helyzetet el kell kerülni. Ahogyan Werner is elmondta, elég különleges, furcsa a helyzet most a második olvasat kapcsán, ugyanis ha nem kapunk az envitől mandátumot, akkor ugye nincs mandátum, akkor jön az egyeztetés, és ott már nem tudjuk kézbe tartani, mi történik. Ezért Ferdenek már megígértem, hogy tárgyalunk, végig egyeztetünk a parlamenti szavazás előtt, hogy kikerüljük azt a kockázatot, hogy nem jön létre szavazatképes többség. A parlament megosztott, azt tudjuk. Nem igazán nem volt vagy nagy választási lehetőségem. Lehet, hogy a parlamenti dossziékban vannak olyan pontok, amiket, amik nekem nem nagyon tetszenek, de hát túl tudok lépni azon, amit a parlament az első olvasatban eldöntött. Természetesen aztán engem lehet majd hibáztatni mindenért, de hát engem kötött a, a, a korábbi mandátum. Probléma van az 5, 6 vagy 7 százalékkal, probléma van az iluk tényezőkkel. Tudjuk, hogy, és ezt Werner is említette már, probléma, problematikus a 2020 kontra 2030 azután munkahelyek, beruházások, itt szükség van eh, a váltoknak és a beruházóknak egy átmenetre, ez ilyen hosszabb távú időszakra nézve. Eh, azután a kettős elszámolás eh, kérdése, vagy beszámítás kérdése, akkor itt már valószínűleg nem két és fél lesz a százalék, hanem 1,25 százalék, de nem világosak itt a matematikai összefüggések sem. Birkózhatunk itt a számokkal, de hát meg kellene értenünk, hogy mi is igazából az, amit csinálunk. Nyersanyagok listája, illetve a takarmány kérdése. Tudjuk, hogy itt verseny zajlik Sajnos az utolsó mondatom ad lesz, hogy hát jó lenne mindenkinek a kedvére tenni, de ez nem lehetséges. Köszönöm. Thank you. To pick in on the last sentence. Um... Köszönöm, ott folytatom, ahol az előttem szóló abba hagyta. Fontos az is, az első generációs vállalatok nem menjenek csődbe, de a második és harmadik generációs cégeknek mi hamarabb kéne fejlődni. Hogy lehet ezt elérni? Hogy lehet elérni, hogy a bő az üzemanyag irányelvünk, vagy politikánk ne legyen hatással a világ élelmiszer készletére. Mindenkinek más véleménye van. Emlékszem, az előző ciklusban szavaztunk itt. Ez olyasmi volt, mint a mai szavazás. Nagyon nagy volt a megosztottság itt az ITRE szakbizottságon belül. Remélem, ezt nem felejtje Langen úr. A szocialisták nem értettek egyet az akkori ítrés véleménnyel. Tudom, hogy különleges ez a helyzet, hiszen támaszkodnunk kell arra, vagy arra kell hagyatkoznunk, hogy Langen úr ezt majd figyelembe veszi, most is van egyfajta erőviszony. A mai parlamentizmus már nem az, ami az előző ciklusban volt, de folytatni kell a munkát. Most az a külön nehézség, hogy nincs semmiféle írott anyagunk, ittrés anyagunk. Tudom, hogy nem lesz vélemény, jó, de fontosnak tartom, hogy a többség véleményét mindenképpen figyelembe vegyék. Köszönöm. Elnök, hát ezért került itt sor tájékoztatásra. Már soka nem volt. Az új szakbizottsági tagokat mindenképpen tájékoztatni kell arról, hogy mi történt az elmúlt ciklusban, hiszen ez valamilyen féleképpen mégiscsak a folytatása az előző egben elvégzett munkának. De fontos az is, hogy a régi tagbizottsági tagok is tudatában legyenek annak, és köszönöm, hogy eljött ide mindenki, aki Vitgönen asszony elnézést nem láttam. Köszönöm szépen, elnök úr, még van egy pár percünk. Nekem is lenne néhány észrevételem. Köszönet Langen úrnak, és másoknak is. Ha jól értem, jövő hétig lehet benyújtani módosítókat. Jó lenne, hogy ezt mindenki elmondaná a saját frakciójában. Mert ugye most itt annyira az ITRE nincs bevonva ebbe a folyamatban, mint az első olvasatban komoly kockázata van annak, hogyha nem végezzük jól ezt a munkát. Az ipar és a beruházók számára is komoly következményekkel járhat mindez, úgyhogy oda kell figyelni. Elhangzott, hogy az egyik legfőbb kérdés az, hogy az álluk faktorokkal mit csinálunk, hogyha, hogyha nincsen igazi tudományos eredményű vagy kutatási eredménye mögött, akkor nem lehet ezt kötelezővé tenni. Ez a véleményünk. A másik dolog, a kilences melléklet kérdése, ahol a nyersanyagok listáját olvashatjuk. Szerintem nem szabad ennek zárt listának lenni, hiszen folyamatosan változik a technológia, nyilván a jövőben más nyersanyagok is felmerülnek itt, úgyhogy nyitva kell hagyni ezt a listát. A harmadik kérdés pedig az ütemterv, milyen határidőkkel fogjuk ezt elérni, hogy érjük el a 2030-as célokat. Szerintem nagy kérdésekről nem három, éves, három évre vonatkozó döntéseket kell hozni, hanem hosszabb távra kell előre tekinteni. Fontos lesz tehát az ipar számára, a jövőnk szempontjából örülök annak, hogy most tájékoztattak minket. Köszönöm mondja az elnök. Még valaki? Köszönöm. Lehet azért, mert az egyik illetékes finn, az összes finn most ide csődült. Szerintem nagyon fontos az, hogy a parlamenti megoldást már most megtaláljuk. Én a megújuló energiaforrásokról, a importált foszilis üzemanyagokról, illetve a klímának a szerepéről szeretnék beszélni. Minden, ami nem megújuló energiaforrás, az foszilis. Most nincsenek kötelező érvényű célkítőzéseink erre vonatkozóan. Az fontos az energiabiztonság szempontjából. Nem szabad csak a foszilis üzemanyagokra hagyatkoznunk jelenleg azt hiszem 90%-os a részesedés, ennél valamivel többet kéne megcélozni. Sok szerencsét kívánok a kollégáknak, hogy sikerüljön a kompromisszumot valahogyan kikovácsolni. Elnök, hát ebben mi is egyetértünk, sok szerencsét kívánunk, Langen úr. Köszönöm. Köszönöm szépen a vitát. nyugat arra szeretném kérni, hogy a módosító javaslatok eh, miután beérkeztek Torvács úrtól és részemről is, eh, eh, támogassanak, hogy a parlamentben a jövő orientált többség nyerjen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, köszönöm mindenkinek, köszönöm a tolmácsoknak, három percet sikerült túlhúznunk. Most ebéd következik mindenkinek, és három órakor folytatjuk.